Witam Państwa. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kollégákat ezen a szép keddi reggelen. Kicsit már késésben vagyunk eleve, úgyhogy itt az ideje, hogy elkezdjük az ülést. Parlamentu Europejskiego i Parlamentów Narodowych. Ez az IMKO szakbizottság által szervezett nemzeti parlamentekkel közösen rendezett eszmecserénk második napja, és a belső piac átalakításának, elmélyítésének stratégiájáról, stratégiáiról, kihívásairól, lehetőségeiről vitatkozunk. Most ma a vezetés partnerség és a szabályok érvényesítése napirendi ponttal kezdjük. Üdvözlöm a nemzeti parlamentek képviselőit. Az IMKO szakbizottság tagjait, az IMKO bizottság elnöke, mint tudják, harbor úr, és most elmondanám röviden a szabályokat. Minden felszólalás hoz ki kell tölteni egy felszólalási lapot először, amelyeket már most elkezdhetnek kitölteni, és kérem, hogy jutassák el ide a titkársághoz. Most kék lapot kell kitölteni a mai nap reggelén, és a titkárság ezek alapján a beérkezés sorrendjében összeállítja a felszólalók listáját. Ezeken az üléseken mindig az a szabály, hogy két nemzeti parlamenti képviselő kap szót, aztán egy európai parlamenti képviselő, három perces minden felszólalás. És minden vita végén spontán felszólalásokra is lehetőséget adunk. A képernyőn látható lesz majd a beszédidő, levő beszédidő, és úgynevezett kékkártyás eljárást is alkalmazunk, mint a plenáris üléseken is szoktuk, tehát bármelyik felszólalás után kérdés lehet intézni a felszólalóhoz 30 másodpercben, amire a felszólalónak is 30 másodpercben kell válaszolnia. Tehát rövid ide-oda kérdésekre spontán kérdésekre minden felszorolás után van lehetőség. Az elnök dönti el, hogy kinek, mikor adja meg a szót a spontán felszólalások körében. Tíz óráig terveztük ezt az első témát, ennek a vitáját. Most pedig felkérem Kányéte asszonyt, Sandra Kányéte asszonyt, az Európai Néppárt képviselőt és egyben az IMKO bizottság tagját, hogy tartsa meg bevezető előadását. Tehát az egységes piac irányítása, vezetés, partnerség, szabályok érvényesítése témában. Öné a szó, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy ma itt az Európai Parlamentben találkozhatunk egymással és az európai parlamenti képviselőkkel. Mert csak így lehet érdemben megvitatni az egységes belső piac kérdéseit. Most adósságválságban van Európa, és összefogásra van szükség ahhoz, hogy a gazdasági kihívásoknak meg tudjunk felelni, új munkahelyeket tudjunk teremteni egyértelműen látható, hogy bizonyos művi akadályok miatt sok neki buzdulás eddig sikertelen volt, és lehet, hogy hosszú ideig elhúzódik majd ez a válság. Ennél ezért is nagyon fontos, hogy most megerősítsük a belső piacot, annak irányítását és a partnerséget az irányításban. Az egyik legfontosabb feladatunk most az, hogy garantáljuk, hogy a politikai irányítás legmagasabb szintjén egység legyen, legyen politikai akarat, amely a belső piacot megvédi. A bizottság elnöke, a tanács elnöke ö, támogatni fogják remélhetően ezeket az egységes elképzeléseket, amelyekről most mi is vitatkozunk. Növekedést kell generálni, új munkahelyeket kell teremteni, növelnünk kell versenyképességünket. De egyelőre ez a jó szándékokban kimerül, ez az erőfeszítés. Márpedig Európát olyan útra kell terelni, amelyen tovább lépve nemzetközileg is továbbra is elismert tényező maradhat. Elkerülhetetlen most, hogy gyors döntéseket hozzunk. Az egységes piacot lehet javítgatni, de a nemzeti parlamentek aktív részvétele nélkül nem történik majd előrelépést a végrehajtás, a kiteljesítés során. A kormányok képviselőit, a bizottság elnökét felszólítottuk arra, hogy kezdjék meg a szükséges jogalkotáshoz szükséges első lépéseket, és erőteljes politikai üzeneteket fogalmazzon meg a bizottság a világ felé. Ezek közül néhány már megfogalmazódott, néhány prioritás már ismert. Az egységes digitális piac igénye és célja. Az egységes szellemi tulajdon térségének megvalósítási igénye. A szolgáltatások teljes körű szabadsága, illetve a közbeszerzések egységesítése. Ami az irányítást illeti, a belső piac irányítását, első lépés a meglévő jogszabályok gyakorlati megvalósítása. Ez tagállami felelősség, tenni kell valamit annak érdekében, hogy valóban a kormányok elmozduljanak, a bizottságnak komolyan kell vennie a szerződések őre szerepét. El kell kerülnünk a protekcionizmust másodszorban, mert a protekcionizmus szétdarabolja a belső piacot és rontja versenyképességünket. Harmadsorban csökkentenünk kell az egyes tevékenységek költségét, az egyes eljárások, mechanizmusok működtetési költségét. És bíróságon kívüli megegyezéseknek nagyobb teret kell biztosítani a jogviták során, és be kéne vezetni az elektronikus kormányzás teljes körűen az elektronikus dokumentumok segítségével cselekvési tervre van szükség, amely a Lisszaboni szerződéssel összhangban van. Kérem a nemzeti parlamenti kollégáimat arra, hogy legyenek aktívabbak a lakosság tájékoztatásában, a Solvit és a Fiatal Európa kezdeményezéseket ismertessék választóikkal. Ezeken kívül is sok egyéb kezdeményezés van az Európai Unió szintjén, de a polgárok ezekről mit sem tudnak. Működjünk szorosabban együtt, hiszen tudatában vagyunk, hogy polgáraink nagyon várják már az elmozdulást, a megfogható intézkedéseket, és ha sikerül megerősítenünk az egységes belső piacot, akkor ez új fejlesztési lehetőségeket, potenciált szabadít föl. Ezzel tartozunk választóinknak. Köszönöm szépen. A kölcsönös tájékoztatásnak a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság között nagyon nagy szerepe van. Ön is említette, hogy az Európai Unióban vannak olyan programok, amelyeket nem ismernek az állampolgárok. Részben ez az oka annak, ennek az oka az, hogy a nemzeti parlamentek nem reagálnak ezekre a programokra. A hozzászólási lista alapján Eddig egyelőre csak az Európai Parlament tagjai kértek ma szót, ezért arra szeretném kérni barátainkat, akik Brüsszelbe érkeztek, hogy ők is szóljanak hozzá. A kék kártyás lehetőség is rendelkezésükre áll természetesen. <clears throat> Johansen úr Svédországot képviseli, kék kártya, nem, nem kék kártyás hozzászólás szeretne? Nos, akkor Gebhardt asszony, európai parlamenti képviselő. Tessék, önél szó. <clears throat> Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy szót kaptam. Remélem, hogy a kollégáink a nemzeti parlamentektől majd hozzászólnak, hiszen ez egy nagyon fontos téma. Mi az állampolgárok számára alkotjuk a politikákat, Úgyhogy nagyon fontos, hogy tudjanak róla, hogy milyen politikákat folytatunk. Nem csak az a fontos, hogy itt találkozzunk és megbeszélést folytassunk, hanem az is, hogy tájékoztassuk az állampolgárokat. Így aztán a kormányzás irányítás területén az átláthatóság a legfontosabb a döntésekről, illetve arról is, amit már eldöntöttünk. Így aztán az Európai Parlament erre nagyon nagy hangsúlyt helyez. Többek között ide tartozik a jogalkotási folyamatnak az előkészítése, amely a civil társadalmat közvetlenül érinti. El is kell érnünk az állampolgárokat, nem csak azért, mert tájékoztatnunk kell őket, hanem azért is, mert gondoskodnunk kell arról, hogy ami érdekli az állampolgárokat, az valóban bekerüljön a jogalkotásba. És nagyon sok olyan aspektus, amire esetleg nem is gondoltunk volna, szerepet kapjon a jogszabályokban. A civil társadalomnak természetesen különösen a fogyasztóvédelem területén, a szakszervezetek területén nagyon sok olyan szereplője van, akit be lehet vonni ebbe a folyamatba. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezen az úton haladjunk. A szociális dialógus nagyon fontos, pontosan ezért. Ha azonban átláthatóságról beszélünk, akkor nyilván ehhez ellenőrzés is szükséges, a jogalkotás ellenőrzése, illetve annak az ellenőrzése, hogy a jogszabályokat a tagállamokban hogyan valósítják meg a gyakorlatban. Itt a nemzeti parlamentek, én és az Európai Unió parlamentje nagyon fontos szerepet játszik. Én is úgy gondolom, hogy sokkal jobban együtt kell működnünk, hogy az általunk megalkotott jogszabályokat úgy vegyék át, ahogy azt mi elképzeltük. Ma pontosan azt halljuk, hogy bizonyos tagállamokban nem időben, vagy nem teljesen, vagy nem helyesen veszik át az alkotott jogszabályokat. <clears throat> Alkottunk erre eszközöket, és ezért támogatja a parlament az Európai Bizottságot, amikor az úgynevezett korrelációs táblázatokat kérik. Pontosan ez az eszköz ahhoz, hogy átláthatóságot teremtsünk a jogalkotásban. Ehhez azonban önöknek is segítenie kell a nemzeti parlamentek részéről, mert néhány tagállam ellenáll ennek a folyamatnak, hogy miért azt nem is értem, hiszen magának a kormányzásnak, a kormányzatnak a helyzetét is megkönnyíteni ez az eszköz. És pontosan azt írja elő, amit tenniük kellene. Hát csak öt percen van, eddig most már három percet letudtam, úgyhogy lassan le is zárnám. Jó belső piacra van szükségünk, egy olyan belső piacra, amely működik, amely leépíti a protekcionista intézkedéseket a tagállamokban. Ugyanakkor azonban vigyáznunk kell arra, hogy a munkajog, a minőség, a fogyasztók védelme nagyon magas szinten képviseltesse magát annak érdekében, hogy az állampolgárok továbbra is bízzanak a belső piacban. Ez az az egyetlen út, ahogy működőképesek maradhatunk. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon érdekes hozzászólást. Most Veszlund úr kap szót Svédországból. Köszönöm szépen. mindannyian azért vagyunk itt, azért tanácskozunk, mert azt gondoljuk, hogy az egységes piac fontos. Mindannyian így gondoljuk. A kérdés az, hogy hogy tudjuk ezt a lehető legjobban végrehajtani. A krakói konferencia néhány példát adott erre, hogy nemzeti szinten hol vannak akadályok. Különböző gyakorlatokat vezettek be, amelyek lehetetlenné teszik az egységes piac megfelelő működését, és szerintem alázatosnak kell lennünk, amikor ezekről az ügyekről beszélgetünk. Nem akarunk olyan helyzetbe kerülni, amikor az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság odajön hozzánk, és azt mondja, hogy hát ezt kell, hogy csináljátok hogy megmondják nekünk, a nemzeti parlamenteknek, hogy mit kell csinálni. Az problémákat okozna, akkor nagyon nehéz lenne valóban bevezetni az egységes piacot. Ezért ehelyett inkább arra van szükség, hogy folyamatos párbeszédet folytassunk, és világos vezetés legyen ezen ügyekben. Én szociáldemokrata vagyok, és elmondhatom, hogy nem tudok teljes mértékben azonosulni a felülről lefelé menő megközelítéssel, hogy felülről mondják meg nekünk, hogy mit csináljuk. Nem. Ha a problémákat meg akarjuk oldani, akkor párbeszédre van szükség. A protekcionizmus elkerülése érdekében azt hiszem, hogy a jelen pillanatban sajnos a protekcionizmus növekszik Európában. Egyre terjed. Erről is lehetne egy konferenciát tartani véleményem szerint hiszen világosan látható sok példában szerte Európában, hogy növekszik a protekcionizmus. Aztán a költségek csökkentéséről is beszéltek. Hát hadd mondjam el a következőt. A KKV-k számára a szabályok egyszerűsítése jó dolog lenne, de sajnos e területen nem teljesítettünk túl jól. A szabályokat nem egyszerűsítettük számukra, akár a nemzeti parlamentek, akár az Európai Parlament igazán magába tekinthetne, hogy Hát, hogy tudná ezt jobban megvalósítani? Beszélünk róla, de gyakorlatban nagyon ritkán valósul ez meg, nem vagyunk sikeresek a e területen. Aztán a szabadalmak kérdése. Ahogy én látom, ez volt az egyik legnagyobb prioritás sok-sok elnökség alatt az elmúlt 15 évben, olyan hosszú ideje már a napi rendben előkelő helyet foglalt el, most végre közel kerültünk egy megoldáshoz. Ebből is látszik, hogy együtt kell megoldásokat találni. Ez lehet, hogy nehéz, mert ott van az Európai Parlament, a bizottság, a nemzeti parlamentek, és senki nem mondhatja ezt, hogy hát nekünk van száz százalékban igazunk, és a többieknek nincs. Nem, nem erre van szükség, hanem ismét, ahogy az előbb is említettem, párbeszédre különböző hat döntéshozó, döntéshozó testületek között. Elnök, köszönöm szépen. Igaz, hogy amikor a szabadalma kérdése merül fel, akkor talán közelebb vagyunk a célunk eléréséhez, mint valaha, és remélhetőleg akár a, már a lengyel elnökség alatt sikerül elérnünk a célba. Most pedig az olasz szenátus képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! kormányzás és a partnerség és a párbeszéd nagyon fontosak az egységes piac megvalósítása szempontjából. Hadd hangsúlyozzak néhány fontos aspektust. Ezek a gazdasági válság fokozatos növekedése szempontjából is fontosak, hiszen a protekcionizmus, illetve ennek alkalmazása egyre elterjedtebb, egyre erősebbé válik. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a fő feladatuk az európai vezető szerveknek a protekcionizmus elleni fellépés kell, hogy legyen. Az európai párbeszédben és a szociális párbeszédben való részvételre kell felszólítani a nemzeti parlamenteket. Nem mondom, hogy, azt, hogy a szociális párbeszéd nem elég, de a KKV-kat is be kéne ebbe vonni. A szociális párbeszédben jelen pillanatban a fő ágazatok és a fő szakszervezetek vesznek részt. És több millió kis és középvállalkozás vagy mikrovállalkozás kimarad ebből. Tegnap is láttuk azt, hogy a világ óriási bizalmat helyezett a kis és középvállalkozásokba, azt várjuk tőlük, hogy olyan gazdasági erő lesznek, amelyek segítségével ki tudunk mászni a gazdasági válságból. A fő célok azt hiszem, hogy jól meg vannak fogalmazva. De megerősített politikai fellépésre van szükség, hogy ezeket meg is tudjuk valósítani. azt is biztosítani kell, hogy a tagállamok vállalják ennek a megvalósítását, például mondjuk az európai jogszabályok megfelelő átvételét a verseny területén, és hogy felhasználják az eszközeiket arra, hogy a protekcionizmus ellen fellépnek, megnyitják a piacokat, vagy esetleg olyan intézkedéseket hoznak, amelyek különböző nemzeti jogszabályokat harmóniába hoznak egymással. Ezeket folyamatosan az adókat és az adóügyi jogszabályokat folyamatosan érdemes nyomon követni, összehasonlítani, hiszen ezek nagyon fontosak a versenyképesség szempontjából. És abból a szempontból, hogy megvizsgáljuk, hogy mennyire rugalmas és folyamatos lehet a versenyképesség területén a fejlődés. Tehát elengedhetetlen egy ilyen felülvizsgálat, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy nincs torzulás ezen a területen. Így a munkavállalóknak csak nem egy vad versenyel kell szembenézniük, hanem a megfelelő védelmet is biztosítjuk számukra. A kisvállalkozásokkal foglalkozó intézkedéscsomag a kis és középvállalkozásoknak rendkívül fontos szerepet szán a közhatóságokkal szemben és velük együttműködésben. Köszönöm szépen. Ezt az olaszországi véleményt nagy igazság van abban, hogy a kis és középméretű vállalkozások megfelelő pozicionálása nagyon fontos, és sajnos továbbra is csak a nagy cégek képviselete megfelelő, és a kicsik képviselete gyenge. Lengyelországban legalábbis ez a helyzet, de úgy sejtem, hogy más országokban sem más a helyzet. És ahogy ön is elmondta, ezek a kis és középméretű vállalkozások képezik a gazdaságunk gerincét, rugalmasak, ők a legrugalmasabbak, képesek jobban reagálni a változásokra, tehát őket kéne megerősíteni, és az ő képviseletüket, hogy hangjuk hallhatóvá váljon. Most Krisztián uh, Silvio Buszörülnek adom meg a szót az Európai Parlamentből. Köszönöm szépen, hogy részt vehetek ezen a tanácskozáson, és szót kaptam az egységes piac irányítása kapcsán. Múlt héten Krakóban izgalmas ülésen vettünk részt az Egységes Piaci Fórumon. A jó irányítás az áloga a egységes piac jó működésének. És rövid felszorolásában egy konkrétumra szeretnék most figyelmet eh, ráterelni, eh, a jogalkotásra. A 0,9%-os volt az átültetési deficit eh, a 90-es években, és most 2010-ben pedig 1% fölé emelkedett ez az átültetetlenségi arány. Tehát itt lenne az ideje annak, hogy gyorsan és teljes körűen átültessék a tagállamok az európai joganyagot, mert sok olyan jogszabály van európai szinten, ami a kicsiknek adná meg a, játékteret, de a tagállamok nem ültetik át ezeket. Tehát a jogalkotás és annak átültetése a legfontosabb prioritás szerintem, és erős partnerségre van szükség az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között a jogalkotás területén. Ide tartozik az átültetés, a nemzeti joganyagba való átültetés kérdése is. Azért mondom ezt el itt, mert itt vannak a nemzeti parlamenti képviselők. A nemzeti parlamenteknek komolyan kéne venniük az átültetési feladatukat és szerepüket a jogalkotási folyamat végrehajtásában. Néha nagyon komplex feladat ez persze, ezt tudom, de a jobb kommunikációval, mélyebb együttműködéssel a kis és középméretű vállalkozások előtt nyithatnánk meg az utat, ha ezeket a szabályokat átültetnénk jobban. Egy másik rövid ö, gondolatom pedig a korrelációs táblázatokhoz fűződik a polgárok és a vállalkozások szempontjából is szükség lenne arra, hogy az átültetést ezekben a korrelációs táblázatokban nyilvánosságra hozzák, és így a bírók, bírák dolga is könnyebb lenne, hogy ítéletet hozzanak az átültetés hiányából fakadó vitás kérdésekben. Tehát a korrelációs táblázatok nyilvánosságra hozatalát a parlamenteknek is követelniük kéne, kormányaik nál jelenleg bizonyos kormányok elzárkóznak ettől, és addig a tanács sem lesz hajlandó ezeket, vagy bizottság rendelkezésre bocsátani, amíg a tagállamok elzárkóznak. És harmadsorban pedig úgy gondolom, hogy a polgárokkal, a vállalkozásokkal szorosabb kapcsolatot kéne tartanunk, a belső egységes piac problémáit jobban kéne kommunikálni, és a polgárokat helyzetbe kéne hozni a jogalkotás kapcsán is. Ezért is nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentek jobban képviseljék a Solvit ügyét a választóik felé, tájékoztassák a választókat a Solvit működéséről, ahhoz, hogy ez hatékonyan működhessen, ehhez több kommunikációra lenne szükség, és ez nagy részt a nemzeti parlamentek dolga. Köszönöm szépen! ezt a konstruktív és érdemi felszólalást. Ez egy állandó probléma, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti együttműködés a jogalkotás, az egységes piaci jogalkotás területén akadozik, nem elég hatékony még, már pedig ez egy nagyon fontos terület lenne. Itt még mindannyiunkra sok feladat hárul. Az ilyen típusú jogalkotás sok lobbizás övezi, és a nemzeti kormányokra nyomást kell gyakorolni, ezt legjobban a nemzeti parlamentek tehetik meg, hogy az egységes piac vállalkozásokra hárló előnyeit a kormányok továbbítsák feléjük, ehhez jobb kommunikációra van szükség, a polgároknak jobban kéne tudniuk, hogy milyen előnyei vannak az egységes piacnak, milyen jogalkotás vonatkozik rá, mi történt a legutóbbi időben jogalkotási szempontból, hogy egyáltalán a választók gondolkodjanak ezen a problémán, Harbour úr nagyon sokat tesz ebben az ügyben. Az IMCO bizottság nagyon nyitott, nagyon látható az interneten. Nagyon sok kiadványa van a szakbizottságnak, és anyagaik kiváló minőségűek, hozzáférhetőek. Ugyan ezt kéne a nemzeti parlamenteknek tenni, vagy hát beszéljek a magam nevében, a szájnek. Hölgyeim és uraim, most megadom a szót Vágyunakosz úrnak, a Litván parlament képviselőjének. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, hogy szót kaphattam. Az ipar és a mezőgazdasági szektor néhány országban nagyon rossz helyzetben van, pontosan azért, mert a versenyhelyzet torzult. A gazdálkodók Németországban, Franciaországban és Spanyolországban azt kérik, hogy nagyobb közvetlen támogatásokat kapjanak, és egyáltalán nagyobb támogatásokat az Európai Uniós alapokból. Pedig közben a balti államok még nem kapták meg az őket illető támogatásokat. A kisebb tagállamok, különösen a, közel és a kelet-európai tagállamok hátrányos helyzetben vannak. Ez pedig ellentmond azoknak a céloknak, amiket kijelöltünk, hogy a versenyképességet fokozzuk. Figyelembe véve, hogy már a kiinduláskor is egyenlőtlen a versenyhelyzet, a további fejlemények csak súlyosbítani fogják az országainkban a gazdasági helyzetet, mert a termékeink sosem lesznek versenyképesek azokkal a termékekkel szemben, amelyek nagyobb támogatásokat kaptak az EU-tól nagyon nagy a munkanélküliség bizonyos országokban, ezekből az országokból tömegesen vándorol ki a munkaerő, és olcsó munkaerőt teremtenek más tagállamokban. Így aztán az európai állampolgárok, mondjuk Litvániából arra kényszerülnek, hogy máshol keressenek munkalehetőségeket, például a hamburgi kikötőben, vagy máshol. Erre a helyzetre is intézkedéseket kellene találnunk, jobban kellene védeni a külső határainkat. Erősítenünk kellene ezt a védelmet, az illegális kereskedelmet mindenképpen támadnunk kellene, például Litvánia és Belorusszia között hogyha csak az EU-n belüli helyzetre koncentrálunk, akkor közben elfeledkezhetünk arról, hogy az EU-nak milyen gazdasági viszonyai vannak harmadik államokkal. Ezen kívül hogyan tudjuk felmérni azt, hogy mik a legfontosabb témák most az állampolgárok számára. Ez is fontos. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon köszönjük a hozzászólást. Most pedig Szeretném megadni a szót egy a franciaországi képviselőnek. Köszönöm szépen. A belső piaci aktusnak pontosnak az a célja, hogy egy szociális piacot építsünk ki, amely nagyon fontos számunkra. Nagyon örülünk annak, hogy egyértelműen elköteleztük magunkat, hogy a szociális jogalkotásnak a hatásait fel akarjuk mérni az Európai Unió egyes szektoraiban és tagállamaiban. Ennek az eszköznek a hatása nagyon nagy lesz, a jogszabályokat tagállami szinten tovább fogjuk tanulmányozni. Ennek a hatástanulmánynak az is a hatása kellene, hogy legyen, hogy a tagállamokat jobban bevonjuk a munkába, hogy meghallgassuk őket arról, hogy mi történik helyben. És természetesen Franciaország is nagyon szívesen szerepet játszik ebben. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire nehéz a tagállamoknak az, hogy nyomon kövessék a jogszabályoknak az átültetését, és megvalósítsák ezeket. Talán kellene egy közös bizottságot felállítani arra az EU-ban, hogy a fennakadási pontokat kiszűrjük. Ami az irányelveket illeti. Az irányelvek néha nagyon specifikus témákkal foglalkoznak, és így aztán a tagállamoknak nincs nagy játéktere, így az átültetés nehézkes. Talán egyszerűsíteni lehetne. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Teraz... Köszönöm szépen. Most pedig Emma McClarkin az Európai Parlamentből. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani Káljenyete asszonynak és mindenki másnak azokért az ötletekért, amiket felvetettek ma, különösen a protekcionizmus elleni harcot illetően. Ez egy nagyon nagy kihívás, amivel itt küzdködünk, és a belső piacnak az irányításának javítása alapvető fontosságú számunkra. Ezekben az időkben nagyon fontos, a versenyképesség fokozása, az innováció támogatása és a munkahelyteremtés. Ezért nagyon örülök annak, hogy Kálényete asszony hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy a belső piacot magának érezzék a tagállamok. Természetesen egy tesztet kell alkalmazni, az úgynevezett Single Market tesztet, amelyet 2009-ben az Európai Parlament elfogadott, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a joganyagot a tagállamok valóban átültetik. Van egyébként már arra javaslat, hogy a vitákat hogyan rendezhetnénk, és hogy a legjobb gyakorlatokat hogyan cserélhetnénk ki. Én biztos vagyok benne, hogy ez hozzáadott értéket teremt. A gazdasági növekedés megállt az Európai Unióban. Ezért aztán most nagyon veszély, nagy veszélyhelyzetbe hoznak minket azok az államok, amelyek feltörekvek, például Brazília és Kína. Nekünk feladatunk, hogy a belső piaci előnyöket kihasználjuk. Az Egyesült Királyságban az év elején kiadott a kormány egy dokumentumot arról, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Ez úgy lehet, hogy a kereskedelmi akadályokat elhárítjuk, az innovációt támogatjuk, és a digitális forradalmat előmozdítjuk. Ezek mind a növekedést segítik elő, és alapvető fontosságúak. Ehhez azonban politikai vezetésre van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodjunk a változásokhoz. Tagállami szinten időben és hatásosan kell átültetni a joganyagot. Ezhez azonban az állampolgárokat és a vállalkozásokat jobban kell tájékoztatni arról, hogy ez milyen hatással lesz a nemzeti joganyagra és természetesen az egyes tagállamoknak is a kezükbe kell venni a döntéseket, hogy a kereskedelmi akadályokat elhárítsák. Ugyanakkor azonban az Európai Bizottságnak is aktív szerepet kell vállalnia különösen a tagállamokkal való együttműködésben. A mobilitás támogatása, a szolgáltatási irányelvnek a felügyelete, és a harmadik országokkal való kapcsolat nagyon fontos, mert csak így reformálhatjuk meg az Európai Unió gazdaságát. Ez nem lesz könnyű. Ez egy igazi változást kíván, nem csak felületi változtatásokat. És így aztán a növekedést újra be kell indítanunk, és előre kell hagynunk. Köszönöm. E, Köszönöm szépen. Meklákin asszonynak, most pedig Antonio Correa de Campos következik, az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr! Három rövid hozzáfűzni valóm lenne. Az egyik a jogszabályok átültetésével kapcsolatos, illetve azzal a szerepel, amit az Európai Parlament tud itt játszani. Egy európai parlamenti képviselő maga is meg tudja vizsgálni azt, hogy az irányelveket hogyan ültették át, ezek tartalmát mennyire ültették át, és fel tudja hívni a saját kormányának a figyelmét arra, hogyha valahol lemaradást tapasztal. Azt hiszem, hogy ezt elég világosan elmondhatom. lehet, hogy a kormány tagjai nem fognak örülni, de hogyha őszintén elmondjuk nekik, hogy mi a helyzet, akkor elképzelhető, hogy annak pozitív eredménye lesz. Az is nagyon fontos, hogy oda-vissza működő állandó kapcsolat legyen a parlamenti, az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők között. Nem szabad újra mutogatni másokra a tekintetben, hogy hát miért nem ültettétek át ez a ti feladatotok lett volna. Um, szeretnék visszatekinteni az, Európa, az Európai Unió magyar elnökségére, és rámutatni arra, hogy milyen típusú üléseink voltak ott. A versenyterületén például volt egy bizottságülés, és az összes olyan ülés, ami, amin jelen voltam, azok nagyon hasznosak voltak, az összes hasonló lehetőséget ki kell használnunk. Amikor Barnier biztos rót során ment, és megpróbálta meggyőzni a tagállamokat, hogy a, az egységes piaci intézkedés csomagot fogadják el és ültessék át, találkozott minden országban helyi parlamenti képviselőkkel és annak az országnak az európai parlamenti képviselőivel. Én is nagy örömmel részt vettem volna ezen az egész rócson, de hát csak néhány állomására tudtam elmenni. E, persze itt nem csak az, az egységes piacról volt, soha nem más témákról is. Nagyon fontos, hogy oda-vissza kölcsönös eszmecsere valósuljon meg, de ne vádoljuk egymást. Aztán a protekcionizmus, az Európai Parlament még mindig megpróbálja megismerni azt, hogy az új hatásköreinket hogyan tudjuk használni. Tehát tanonc éveiket töltjük, Két éve öm, kaptuk meg ezeket a nagyobb hatásköröket, és még mindig tanuljuk azt, hogy hogyan lehet ezeket használni. De hogyha minden hatóság ugyanilyen felelősen viszonyulna az új feladataihoz, az szerintem nagyon hasznos lenne. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig Mille úr kap Magyarország részéről szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, itt már elhangzottak kulcsszavak, amelyeket mi is nagyon fontosnak tartunk, az átláthatóság, transzparencia és az információ fontossága is. Valóban, hogy az irányítás és a partnerség optimális legyen, ahhoz egymást feltételező elemeknek kell egymásra épülnie, és idén mindenféleképpen beemelném a részvételnek a fontosságát. A részvétel és az információ birtoklás egymást feltételező dolgok. És ö, tegnap már elhangzott a pénzügyi ismeretekkel kapcsolatban, hogy az oktatásnak itt is kiemelt szerepe lehet. Be kell látnunk, hogy a tagállamokban a lakosságnak egy jó része nem rendelkezik azokkal az információkkal, amelyek fontosak lennének az, hogy átlássák a döntéshozatalnak a mechanizmusát. Ebből a szempontból nagyon fontos lenne, hogy akár a középszintű oktatásban megjelenjenek azok a stúdiumok, amelyek révén valamiféle ismerethez tudnak jutni, hiszen ha nincsenek megfelelő ismereteik, akkor nem is várható el, hogy átlássák az egésznek a fontosságát, és felismerjék azt, hogy itt a saját életükről van szó. Márpedig, ha ez nem történik meg, ha csak valami életidegen dologra mint egy életidegen dologra úgy tekintenek az Európai Unió döntéseire, akkor abból nagyon komoly ellenérzések is kialakulhatnak, úgy érezhetik, hogy elszenvedői a folyamatoknak és nem részesei. És természetesen itt a sajtónak a szerepét is szeretném kiemelni, hiszen óriási <clears throat> lehetőségek vannak a sajtó tájékoztató képességében, annak érdekében, hogy az emberek valóban közelinek érezzék, sajátjuknak érezzék ezeket a döntéseket ha már megfelelő információkkal rendelkeznek, nyilván itt egy optimumot elérni nagyon nehéz, akkor várható el, hogy a részvételnek a formái is kialakuljanak. Nagyon örülök az imént elhangzott mondatoknak a magyar elnökséggel kapcsolatban. Valóban vannak kísérletek az egyes tagállamokban, hogy az embereket minél közelebb próbálják hozni a döntésekhez, de nagyon fontos lenne megtalálni azokat az egy egységes intézményes formákat, amilyen legalább a döntések előkészítésébe be tudnánk vonni az embereket, hiszen akkor érezhetik igazán sajátjuknak a döntéseket. Ha nincs megfelelő szintű információ, nincs megfelelő szintű tájékoztatottság, és nincs megfelelő szintű részvétel, legalábbis az állampolgárok nem érzik úgy, hogy a döntések előkészítésében is részt vehetnek, akkor előbb-utóbb kialakulhatnak olyan jelenségek, hogy a belpolitikában az egyes tagállami kormányokat esetleg protekcionista megoldásokra kényszeríti a belső politikai közvélemény, és annak a következményei beláthatatlanok. Tehát ezért szerettem volna felhívni a figyelmet a részvételnek és az információáramlásnak a fontosságára. Láthatjuk, hogy az EU-s intézményeken belül is vannak néha problémák a kommunikációval, tehát akkor még fontosabb, hogy az állampolgárok tájékoztatását és bevonását a döntésekbe is kiemelten kezeljük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy felhívta a figyelmet erre a nagyon fontos aspektusra. A belső piaci kormányzás területén. Eljött az ideje annak, hogy összefoglaljuk ezt a kérdéskört. te asszony, kérem tegye ezt meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a nemzeti parlamentek képviselőjének hozzászólásait, és ezek által most közelebb kerültünk az egységes piac konszolidációjának elméletéhez, vázához, Sokan kiemelték a párbeszéd fontosságát Brüsszel és a nemzeti kormányok között, és ahogy hallgattam a képviselőtársaimat, eszembe jutott, hogy a jelentésben is ez kiemelt jelentőséget foglal el, minden bekezdésben szinte szerepel a párbeszéd szó. valamilyen típusú párbeszédről, kommunikációról folyamatosan szó van a szövegben a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között amelynek révén az európai polgárok az európai intézményekhez közelebb kerülnek. Sok szó van a szövegben arról, hogy hogyan kell ezt az információt kommunikálni, hogyan kell a polgárokat elérni. De még fontosabb számomra, ezen általános megfogalmazásoknál az, amit a magyar képviselő mondott, hogy a döntések előtt a polgárok bevonva érezzék magukat, mert egyetlen egy európai döntést sem hoztak úgy eddig Európában, hogy a nemzeti parlamenteket teljes körűen bevonták volna. Ezért az európai intézmények is felelősek, mert itt, így nyilván nehezebb elmagyarázni a politikákat, hogyha nélkülük történt ö, róluk való döntés. Tehát valóban a mostani fázisban, az ilyen üléseken, mint a mostani kell, az döntések előtt bevonni a választókat, láthatóvá tenni az, eg- tenni az egész eljárást. Nagyon ö, bonyolult persze az egységes belső irányítása. Nem egy hétköznapi téma ez, hogyan lehet ezt a komplexitást olyan egyszerűen kommunikálni, hogy, hogy hatékony legyen a kommunikáció? Hogyan lehet iránymutatásokkal ezt egyszerűsíteni? Ugye a korrelációs táblázatokról is szó volt, az, az intézmények sajnos nem tudják ezeket publikálni, amíg a nemzeti parlamentek nem érik el kormányaik hozzájárulását ehhez. Pedig ezáltal hatékonyabbá lehetne tenni a kommunikációt, és gyorsabbá. Talán a svéd parlament képviselője mondta, ha jól emlékszem, hogy semmit nem szabad felülről lefele csinálni, rákényszeríteni a döntéshozókra, mindent párbeszédben kell megvalósítani. Mi is ezen vagyunk itt az Európai Parlamentben, de az IMKO bizottságban mindenképpen, szeretnénk az önök támogatását jó előre és véleményét kikérni abban, hogy hogyan lehet átláthatóbbá tenni az egész rendszert, hogyan lehet végül is ezáltal sok munkahelyet teremteni. Régóta ö, vagyok én itt is, meg nemzeti parlamenti képviselő voltam, tudom, hogy mennyire fontos a kommunikáció. Remélem, hogy amikor legközelebb újra találkozunk, akkor már néhány pozitívumról is beszámolunk hatunk majd egymásnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. ezt a kiváló és gyors rövid összefoglalót. Az időnkre is járt, az én társelnöki funkcióm is ezzel most lejár, és átadom így Cservinszki úrnak az elnökséget, a levezető elnökséget az új téma kapcsán. Köszönöm szépen! elnök úr. Az előzőhöz hasonlóan izgalmas téma kerül most napirendre, a digitális egységes piac, és hogy mit jelent mindez Európának, a világ számára és a tagállamok számára. Hogyan lehetne megvalósítani az egységes digitális piacot? A vita során követendő eljárás ugyanaz, mint eddig volt. Már itt nálam összefutott a szótkérők neve. Van-e bárkinek ügyrendi típusú felszólalása? Ha nincs, akkor a bevált módszert folytatjuk, és felkérem elsőként a lengyel Szeim képviselőjét, Mezsidló urat, hogy tartsa meg bevezető előadását. A gazdasági válság, amelytől szenvedünk, újra indította az egységes piacról szóló vitát. Az Európa 2020-as stratégiában az a döntés született, hogy az Európai Uniónak vissza kell térnie az egységes belső piachoz. És ahogy Barnier biztos úr is mondta, az egységes piac a gazdasági növekedés kulcsa, több munkahelyet teremt és elősegíti a gazdasági fejlődést. De hogy erre az útra vissza tudjunk térni, ahhoz enyhíteni kell a válság következményeit. Emellett globális kihívásokkal is szembe kell néznünk például az informatika terjedése, az információs társadalom által jelentett változások. Hogyha az Európai Unió ennek a kihívásnak meg akar felelni, jobb versenyképességi helyzetet akar, több munkahelyet, akkor ki kell, hogy nyissa a kapuit a digitális technológiák előtt. Ezért a digitális egységes piacra fogunk koncentrálni a vita ezen részében. A digitális egységes piac létrehozása érdekében szembe kell néznünk egy sor óriási kihívással. A globális versenyben nem tudjuk megállni a helyünket, hogyha az új technológiák előtt nem nyílunk meg, és hogyha nem azonosítjuk az információ áramlás útjában álló akadályokat. Ezért nem azt mondom, hogy egy konkrét gazdasági területet vagy ágazatot támogassunk. Nem csak erre van szükség, hanem a digitális egységes piacot támogatnia kell az állampolgároknak és a vállalkozásoknak is. Egy egységesebb belső piacra van szükség, akadályok nélkül, ahol könnyebb a hozzáférés a digitális eszközökhöz, ahol működik az elkereskedelem, és ahol az e-szolgáltatásokba való beruházások előtt nincsenek akadályok illetve működik a digitális infrastruktúra. Egy olyan piacról van szó, ahol új kompetenciákra van szükség. Ez nagyon fontos összetevője a folyamatnak. Az információs társadalom más, mint a múltbeli társadalom. A múltban azt hiszem alábecsültük az állampolgárok kompetenciáit a területen. Megerősített erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a digitális egységes piacot elérjük. Ezt hangsúlyozta az Európai Bizottság Európa 2020-as stratégiáról szóló közleménye is. Itt kifejtette az Európai Bizottság azt, hogy a válság leküzdésére és céljaink elérésére milyen hét zászlós hajó kezdeményezést kell végrehajtani. Az egyik a digitális menetrend végrehajtása, amelynek révén az európai háztartásoknak hozzáférést biztosítunk a szélessávú kapcsolathoz és a digitális világhoz. Európa nagyon sokszínű, különböző nemzeti piacokból áll, és ez a szegmentáció, ez a digitális gazdaságban való versenyképességünket csökkenti. Az Európai Bizottság ezért úgy döntött, hogy néhány lépést fogad el. Ezekkel lehetővé tesszük és megnyitjuk a digitális egységes piacot. Meg kell nyitni az internetes tartalmat az áll a polgárok felé, a határokon átnyúló tranzakciókat meg kell könnyíteni, hogy a fogyasztók és az állampolgárok jobb árakat kaphassanak, és nagyobb választási lehetőségük legyen. A következő feladat a bizalom kiepítése. A digitális világba veszett biz- vetett bizalom fontos, hiszen az embereket aggasztja a magánéletük és a személyes adataiknak a védelme. Aztán a távközlési piac megerősítése is fontos. Ezt is hangsúlyoztuk idén áprilisban, az egységes piacról szóló intézkedés csomagban. Az összes intézkedés közül az egységes piac az az emelő erő, amely egy magasabb szintre vihet minket. Azonban vannak problémák, ez például a szegmentáció, aztán a különböző igények a fogyasztók véde, részéről, a fogyasztók nem megfelelő védelme, az adatvédelmi problémák, az e-számlaadás, az e-aláírás, ezek a tranzakciók még mindig nagyon bonyolultak. Az európai jogszabályokat máshogy ültetik át a különböző tagállamokban. De hadd említsem a digitális egységes piac néhány előnyét is. Először is a vállalkozások számára a magánszektorban vannak ennek előnyei, az innováció számára is hasznos, valamint az újonnan beindított vállalkozások számára. Ezek ugyanis hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez. A fogyasztók számára is hasznos a digitális egységes piac, hiszen nagyobb a választék, alacsonyabbak az árak. A közférában is vannak előnyök, például a hatékonyság megnő, a szolgáltatások minősége javul, illetve csökkennek a költségek, az adminisztrációs költségek. Hölgyeim és uraim, hogyha 2020-ig sikerül végrehajtanunk ezt a stratégiát, akkor a GDP 5-9%-kal növekedhet csak a digitális piacon. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyra értékeljük a bevezetőjének az optimista részét, most pedig Correiro de Campos úrnak adnám meg a parlamentből a szót, utána pedig Laura de Rogierának Franciaországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani az elnök helyettesnek, a lengyel parlamentből a kitűnő bevezetőjéért. És nagyon jónak tartom azt, hogy egy ilyen áttekintést kaptunk. Most az elektronikus kereskedelemről fogok beszélni önöknek. Ennek 9%-a határon átnyúló kereskedelem. Hogyha ezt kielemezzük, akkor azt látjuk, hogy ehhez erős bankrendszer háttérhez és jobban koordinált adórendszerre van szükségünk. Ahhoz, hogy ez problémamentesen működjön. Természetesen itt a kulturális különbségeket is figyelembe kell venni. Ami a közbeszerzéseket illeti. Ezek a szerződések nagyon fontos szerepet játszhatnak az elektronikus kereskedelemben, hiszen nagyon nagy fegyelemre van szükség itt, erős, megbízható bankrendszerre, és versenyképességre. Tehát az egésznek a kulcsava a bizalom az elektronikus kereskedelemben, bíznunk el a technológiában is. Az a platform, amely eddig legjobban működött, az azon alapszik, hogy bíztunk a pénzügyi intézetekben, mint háttérben. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament nagyon intenzív munkát végzett ezzel kapcsolatban. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy az elektronikus kereskedelemre létrehozunk egy állandó megfigyelő állomást, egy obszervatóriumot. Nagyon le vagyunk maradva ezen a téren, és még nagyon sok mindent kell tennünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nos, természetesen a bizalom az elektronikus kereskedelemben kulcsfontosságú, különösen, hogy a hackerek egyre fejlettebb módszereket alkalmaznak, és ez egy hatalmas technikai kihívás számunkra. Most pedig Laura de la Roger, és aztán Johansson úr. Tessék, önél szó. Köszönöm szépen. Az én felszólalásom néhány aktuális kérdésre fog kitérni, amelyekkel Franciaországban jelen pillanatban foglalkozunk az Európai Unióval kapcsolatban. Az egyik az internet semlegessége. Az, a gazdaság, a digitális gazdaságot az internet mint motor segíti elő, de a KKV-k közül a, azok, akik a tartalmat adják, nincsenek megfelelő helyzetben. A védelem és az adatvédelem sem megoldott nagyon fontos hálózat üzemeltetőkkel szemben azok, akik a tartalmat szolgáltatják, nincsenek egyedül helyzetben. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság véleménye a 2011 áprilisi közleményében egy kicsit óvatos és szerény marad. Ezért szeretnénk felkérni őket, hogy vizsgálják meg azt, hogy a francia nemzetgyűlés az internet semlegességével kapcsolatban milyen munkát végzett. Aztán az új generációs, az optikai ö, szálon keresztül történő adattovábbítás témája a másik. Ez egy óriási, a digitális gazdaság fejlődését segíthető ö, kutatás. Azonban Franciaországban 25 milliárd euró szükséges annak, hogy ezt a hálózatot finanszírozzuk, és ezt sem a a közféra, sem a magánszolgáltatók nem tudják megfinanszírozni. Lili Cross, európai biztos asszony, adót szeretne kivetni annak érdekében, hogy a nagy monopóliumot érkező, élvező szolgáltatók ne monopolizálják a piacot, hanem újak is beférjenek melléjük. Aztán 2013-on túl a digitális és sávú információ öm, szolgáltatás számára. Óriási kihívások vannak még mindig. Üdvözöljük azt az európai stratégiát, ami a tartalmak és a szolgáltatások piacát szeretné egységesíteni az elkereskedelem területén. Nagyon fontos az is, hogy adóügyi koordináció valósuljon meg Európai Uniós szinten. Ez elengedhetetlen, hogyha az elektronikus kereskedelmet fejleszteni akarjuk. Ezért arra szeretnénk ösztönözni az Európai Bizottságot, hogy legyen ambiciózusabb a digitális területen a különböző tagállamok már felismerték azt, hogy milyen óriási lehetőségeket jelent ez az európai növekedés szempontjából, de nem egységes ez a felismerés. Köszönöm. Bez infrastruktúry oczywiście nie można nic e, dobrego. Köszönöm szépen, természetesen infrastruktúra nélkül nem tehetünk semmit. Ezért kell beruházni a legújabb technológiákba. Most pedig Johansson úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Nemzetközi Telekommunikációs Szakszervezet mostanában közölte, a Svédország és Dél-Korea a két legfejlettebb terület, az egész világon. Svédországban nagyon sok országnak, nagyon sok embernek van széles sávú hozzáférése, de nem mindenkinek, nagyon sok iskolában vannak számítógépek, és felhasználják ezt az oktatásban, de természetesen nem minden iskolában. Nagyon sok svéd állampolgár bankoláshoz, információszerzéshez számítógépet használ, de nem mindenki. Nyilvánvalóan a földrajzi távolság, az életkor, a képzettségi szint, a mobilitási problémák, ez mind okozhatja azt, hogy a digitális piacon valaki lemarad. Nyilvánvalóan ezzel a problémával foglalkoznunk kell Európában. Hogyha valaki kimarad a digitális piacról. Biztos utanunk kell, hogy a jövőbeni generációk mindenképpen hozzáférést kapnak ehhez a piachoz, mindenki kivétel nélkül. Én úgy gondolom, hogy az információs technológia válasz a klímaváltozás kihívásaira is. Ezzel 15%-kal lehet csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, az újabb technológiákkal jobban lehet kezelni az energia problémákat is. Öregedő a populáció Európában, ez igaz, de ugyanakkor egyre egészségesebbek az emberek, egyre aktívabbak, egyre többet tudnak erről a területről. Ki kell használnunk a lehetőségeket, javítanunk el az életminőséget, különösen az idősebb generáció számára, és az egészségügyi szolgáltatásban is egyre jobban kell használni ezt a területet a műtétek területén, az egészségügyi folyóiratok közététele területén, és így tovább, hogy mindenki optimális egészségügyi ellátást kaphasson. Végül a társadalmakban a média helyzete. Ez nagyon fontos, tudjuk, hogy a határon átnyúló kommunikáció szempontjából is, hiszen így lehet a véleménykülönbségeknek teret adni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos számunkra, hogy ezek a digitális szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek. Így tudhatunk például arról, hogy mi történt az arab tavaszban, mit jelent a szabadság, a demokrácia számára az internet használat. Ami a roamingolást jelenti, illetve a barangolás díjait. Ez is egy olyan terület, ahol használhatjuk ezt a technológiát, és tudjuk, hogy ez mindenki számára fontos, hiszen gyakorlatilag már mindenki rendelkezik mobiltelefonnal. Ezen kívül a széles sávú internet hozzáférés Európán kívül is egyre nagyobb terepet kell, hogy kapjon, és a gyerekeket már nagyon kiskorban meg lehetett meg lehet tanítani arra, hogy a lányok és a fiúk is éljenek ezzel a lehetőséggel, és használják ezt a technológiát. Köszönöm. Bardzo dziękuję za Köszönöm szépen. Most pedig Kuzdász úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon sok minden elhangzott itt már, amivel egyetértek. A digitális belső piac nagyon sok esélyt, lehetőséget jelent számunkra, de ugyanakkor kockázatokat is. A bizalom az nagyon fontos, az adatvédelem, illetve az internetes bűnözéstől való védelem nagyon fontos. Nagyon fontos a pozitív fejlemények szempontjából, de ehhez természetesen az interoperabilitásra, egységes direktívákra van szükség. A fogyasztók kell, hogy bízhassanak abban, hogy internetes üzletkötés esetén az adatok megfelelő helyre jutnak, illetve hogy a feltöltetett minőség valóban az, amit látnak. A garanciák és a bizonyítványok a termék eredetiségéről nagyon fontosak. Hagy utaljak itt arra, hogy egyre nagyobb a termékkalózkodás az interneten. Felmerel felmerül a kérdés, hogy hogy lehet megőrizni a digitális piac megbízhatóságát, anélkül, hogy a bürokráciát fokoznánk. Ez egy alapvető fontosságú kérdés. Itt a reklamációknak a rendezése, a garanciák biztosítése biztosítása is nagyon fontos, illetve a vitarendezés. A következő pont, amiről beszélni szeretnék, az az adatvédelem. A Wikileaks időszakában és ebben a digitális korban ez nagyon fontos kérdés. Olyan esetek történnek meg, amelyek azt láthatják velünk, hogy magánadatok mindenki kezébe juthatnak. Ennek nagyon nagy figyelmet kell szentelnünk, és megfelelő beruházásokat kell végeznünk az adatbiztonság biztosítására. Utolsó megjegyzésként az internetes szerencsejátékok. Teljesen kontrollálatlan, nincsenek szabályok erre a területre, ezért szeretnék rá utalni. Az ajánlatok száma nagyon nagy. Mi történik például a megnyert pénzösszegekkel? Hol adózik a nyerő ezek után. Ezen kívül azok, akik adósságokat halmoznak így fel, nagyon nagy fájdalmat és terheket okoznak saját maguknak és a családjuknak, és ez további bűnözési hullámhoz vezet. Ezek nagyon nagy érzelmi, pszichai terheket jelentenek, és gyakran a gyerekek az áldozatai. Ausztriában van az úgynevezett kis szerencsejáték, ez egy automatával végzett játék, és ezt is rendeznünk kellene, hogy a bűnözés lehetőségét elkerüljük ezen a területen. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Ezt a nagyon érdekes összefoglalót erről az aspektusról, a bizalom és a polgárok biztonságának aspektusáról. Most pedig megadom a szót Malcolm Harbour elnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Most a frakcióm nevében, illetve a téma előadójaként szólok föl, nem mint elnök. Néhány megjegyzésem lenne a részletekkel kapcsolatban, de először elmondanám, hogy eddig mit tettünk ebben az ügyben. Ennek a, az együttműködésünknek fontos mérföldköve ez, hogy most olyan dolgokról beszélünk, amelyek minden országot érintenek az egységes piacon, és itt most lehetőség van arra, hogy jogalkotási értelemben tovább lépjünk. Emlékeztetem a kollégákat, hogy nézzék meg a múlt heti jelentésünket, például az online gamblingről, az online szerencsejátékokról, hogy milyen volt az együttműködés a szerencsejátékokat működtetők és a kormányok között. Ennek a kerete ugyanis nagyon töredezett, és sajnos ebben a térségben, ebben a térben nehéz tovább egységesíteni a dolgokat. A parlament a Telekom csomag kapcsán saját kezdeményezésű javaslattal élt, egy szabályozási szervezetre vonatkozóan, de azt mondtuk, hogy több hatalmat kéne adni a nemzeti szabályozó hatóságoknak, ugyanakkor jobb koordinatív struktúrát kéne európai szinten létrehozni. Hogy ezáltal garantálhassuk a konzisztenciáját az alkalmazásnak, a nemzeti szabályozókkal való együttműködés Franciaországban például, hogy a Delaratier asszony erre utalt, jó, példaértékű, és az ilyen együttműködéseket kéne szorgalmazni. Deleretjér asszony most éppen nem figyel rám, de éppen őt dicsérem, és az általa felvetett gondolatokra referálok, reflektálok. A semlegesség fogalmát is kiemelte. Ez a bizottság mindig is hangsúlyozta ennek a fontosságát, sőt, jelentést is írtunk erről, és ezt el is küldtük önnek mivel tudatában vagyunk, hogy nem mi vagyunk az Assemblée Nationale, ezért mi csak azt szeretnénk, hogy a nemzeti szabályozóknak több mozgástere legyen, és véleményem, hogy az, hogy az Európai Bizottság, és ezzel egyetvert én is úgy gondoljuk, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak keményebben kéne felügyelni és belépni a rendszerbe, ha szükséges, és most majd kiderül, hogy a tanács erre mit mond idén év végéig. Végül pedig összefoglalva, Delegregi asszony gondolatmenetére reflektálva, azt kell, hogy mondjam, hogy a Telekom csomag kapcsán legfontosabb gondolat az, hogy más befektetőket kell találnunk, más befektetőket is kell találnunk, akik segítik a broadband fejlesztését. Eddig egyes országok kiemelten történelmileg kiemelkedő szerepet játszottak ebben a folyamatban, és az infrastruktúra kiépítése mérhető az összekapcsoltság fokával és az összekapcsolt felhasználók számával, és jól mérhető az, hogy hányan és milyen sebességgel kapcsolódnak a hálózathoz. Ez a 30 megabit per szekundumos vízió sem elérhetetlen cél és ez mind-mind nagyon sokat segít a fogyasztóknak a wireless hálózatok képítésében. Itt a termünk, illetve a termünkben éppen talán nem, de az épületen belül ugye is kiváló wireless működik, ezt az utat kéne járnunk. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Levezető elnök, köszönjük szépen. Most Anna Maria Koracebilt asszonynak adom meg a szót. Elnézést, a repülőm késett, én, ezért késtem én is. Lehet, hogy most olyasmit mondok, amit más már elmondott. Ezzel együtt úgy gondolom, és a néppárt úgy gondolja, hogy valódi digitális Európát kell építeni. Kezdjük megérteni most már, hogy ö, növekedés nem generálható kizárólag adófizetők pénzéből, a digitális belső piac, a növekedés pedig egyik legalapvetőbb pillére, ezáltal lehetne kiaknázni az egységes piacban rejlő potenciált. Túl sok még a korlátozás és a diszkrimináció, amely megakadályozza az áruk és szolgáltatások szabad áramlását a neten, és nem használjuk ki az információs technológiák adta potenciált. Sok példa lenne erre. Örülök, hogy múlt héten az iTunes a kapcsolatos téma megoldódott, de ö, továbbra is nem lehet, nem egységes, nem igazságos a piac, szelektív az elosztás, a terjesztés, az árképzés, és ö, ö, konkrét tárgyakat, mint például szemüveglencséket sem lehet például a neten vásárolni. Politikai tudatosságfejlesztés tartozna ahhoz, hogy hogy ezt a net semlegességet tényleg meg lehessen teremteni. Az internet egy eszköz, és a áruk szolgáltatások szabad áramlását a, a, a neten ugyanúgy meg kell valósítani, vagy még jobban megvalósítható lenne, mint a valóságban. Közös szabályokra van szükség. Itt most már nincsenek határok, tényleg nincsenek határok, és a cégeknek teljes szabadságot kéne adni, hogy az interneten identitást alakítsanak ki, és kereskedjenek. Ravlasz kollégám az e-commerce jelentős szakértője a bizottságunkban, nem akarok részletekbe menni, ha mi ezzel úgyis jobban ért, de a digitális piac nagy akadálya ö, itt még mindig megvan az e-commerce területén új kezdeményezésekre lenne szükség, az azonosság, az aláírás, a digitális aláírás működőképességének javítása érdekében, a roaming díjak további csökkentésére és a broadband for all jelszó kéne, hogy érvényesüljön, mindenki rendelkezzen széles sávú kapcsolattal. Ekkor beszélhetünk majd, az megvalósul igazi digitális Európáról. Köszönöm szépen. Egyetértek, a határokat el kell törölni. Evelyn Gebhard azt adok szót. Európai Parlament. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy ezt a fontos témát ebben a körben is napirendre tűzték, itt vagyok. Mert ezek nagyon fontos dolgok, és ezek a polgárok számára is megfogható kérdések, és fontosak. A mai világban a kommunikációs adathordozók forradalma idején Johansson úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy a feladatunk az, hogy minden polgár hozzáférését biztosítsuk ezekhez a kommunikációs eszközökhöz, mert nélkülük a globalizálódó, a globalizált világban lehetetlen létezni is már. És ugyanilyen fontos, hogy a sávú internet hozzáférés is mindenki legyen, egy univerzális jog legyen kvázi, ö, olyan olcsó legyen, hogy bárki hozzáférhessen további ide tartozó téma a net semlegesség, a háló semlegesség fogalma. Elfogadhatatlan, hogy egyes nagy szolgáltatók dominálják a piacot, és ők döntik el, hogy kinek milyen a hozzáférése a hálózathoz, meg kell szüntetni a diszkriminációt, az európai politika egyik alapillére ez. Harmadik mondani valóm, nagyon fontos számomra ez a gondolat, és a parlament számára is, hogy eközben meg kell védeni az adatokat. Az adatvédelemről a kollégák is beszéltek. Nagyon sok ember felelőtlenül bánik a saját személyes adataival, több felvilágosító munkára lenne szükség e tekintetben, és azt is látjuk, hogy egyre több az úgynevezett kém szoftver, amelyet bűnszervezetek, de hivatalos szervek is alkalmaznak a polgárok tudta nélkül, és ezeknek a, a kiszorítása, kemény szankcionálása is napirendre kéne, hogy kerüljön, mert enélkül nem lesz transzparencia, hogy valahol szabályokat alkotunk, egyébként pedig bárki bármilyen adathoz mégis hozzáférhet ezeknek a működése révén. A személyes adatok védelme emberi alapjog. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát, ahogy látjuk, nagyon sok munka áll még az Európai Unió és a tagállamai előtt. Mandez úr, az Európai Parlament képviselője kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a belső piac és az információs társadalom az IKT kérdéséhez hozzászólni. Olyasi erőforrást vagy forrást hozhatunk létre a belső piacon, az Európai Parlamentben a Windows 2003-as rendszerrel dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy egy körülbelül 10 éves rendszert használunk még mindig. Vannak, akik azt mondják, hogy hát de hát csak e-maileket küldünk, hát ez elég. De mindig arról beszélünk, hogy több IKT-re van szükség, több belső piacra van szükség, de amikor a jogszabályalkotáshoz jutunk, akkor hazamegyünk a fővárosunkba, és ezt már láttuk a múltban is, például akkor, amikor az online szerencsejátékokról tárgyaltunk, amikor a szerencsejátékok kérdése a tanácsba jutott, akkor közölték velünk, hogy ez a szubszidiaritás kérdéskörébe tartozik. Tehát, hogyha előre akarunk lépni, hogyha tovább akarunk lépni, akkor persze nem elég csak meghallgatni a politikusokat, akik azt mondják, hogy jobb és egységesebb piacokra van szükség. A videójátékok kérdésével is sokat foglalkoztam, de itt is megrekedt a munka. Az USA-ban vannak olyan videójátékok, amelyeket az oktatásban is lehet használni. Az informatikát széles körben használják az oktatásban. De ha az ember nem tud valamiről, akkor nem akarja. És ezt látjuk az Európai Unióban is. Hogyha valamiről nem hallottunk, akkor azt gondoljuk, hogy az nem lehet túlságosan hasznos. És szerintem az informatika területén ez a fő probléma. Együtt kell működni a nemzeti kormányokkal, mégpedig úgy, hogy olyan európai jogszabályokat tudjunk alkotni, amelyek segítik az állampolgárokat. Inkább európai szinten kell elkezdenünk gondolkozni, és nem nemzeti szinten. Olyan jogszabályokra van szükségünk, amelyek harmóniában vannak ezzel az elgondolással, különben egyre több gazdasági problémánk lesz. Lehet, hogy van egy olyan régió, amely nagyobb mm, gondolatokat fest és ezeket meg is valósítja. De szerintem nem csak egyes határokon belül kell tudnunk nagynak lenni, hanem át kell lépni a határokat, és itt virtuális határokról beszélek. Így fogjuk elfoglalni a, nekünk a járó gazdasági helyzetet, pozíciót globális szinten. És ezért fontos, hogy a nemzeti parlamentek a tanácsot is meggyőzzék, és a saját kormányaikat ezeknek az ügyeknek a hasznosságáról. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a szenvedélyes hozzászólást. Úgy gondolom, hogy sokan jobb infrastruktúrát használunk, de szeretnénk biztosítani azt, hogy közös hozzáférés, általános hozzáférés valósuljon meg az informatika eszközeihez. És most Gunnar Eldegard asszony következik a Norvég parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes vita volt, és nagyon sok fontos ügyet felvetettek. Meggyőződésem, hogy az általunk végrehajtott politikák egy intelligensebb, inkluzívabb és fenntarthatóbb Európa felé kell, hogy vezessenek. A környezet folyamatosan változik, de ugyanakkor az egységes piac akadályait el kell bontanunk, hogy a digitális korszak előnyeit élvezni tudjuk. Egy digitális egységes piac csak akkor fog valóban megvalósulni, hogyha a bizalmat és a tudást is terjesztjük a fogyasztók és a vállalkozások között, illetve körében, különösen gondolok a kis és középvállalkozásokra. Nagyon fontos eleme a határokon átnyúló elektronikus kereskedelemnek az e aláírás és az e szerződések lehetősége. Johansson úr Svédországból szintén hangsúlyozta, és véleményem szerint is fontos azt biztosítani, hogy minden állampolgár kiaknázhassa az új digitális piacban rejlő lehetőségeket. Köszönöm szépen! E, bardzo dziękuję za to wystąpienie. Köszönöm szépen. Még egy hozzászólónk van. A török parlament egyik képviselője. Tessék önél szó. Köszönöm szépen, Annak úr. Köszönöm, barátaim. A digitális technológia fejlődése az egyik leg erősebb tényező abban, hogy a fejlődést és a gazdasági előrehaladást felendítse. Mind az adatávitel, mind a hangszolgáltatások egyre fejlettebbek az egész világon. A roaming adatátvitelnek a költségei azonban még mindig oktalanul magasak, és ezért nagyon sokan nem élnek ezzel a szolgáltatással, különösen az anyaországokon kívül. Úgy gondolom, hogy ha a fogyasztók bizalmát vissza akarjuk állítani, akkor az adatátvitel költségét csökkentenünk kell, és akkor majd azt látjuk, én úgy gondolom, hogy a digitális piac használata egyre nő. 2010-es márciusi adatok szerint az EU 4%-os GDP hozzáadott értéket teremthetne 2020-ra. Ez azt jelenti, hogy 500 milliárd eurónyit teremthetünk elő azzal, ezzel. Azonban ehhez az adag akadályokat el kell hárítani a digitális piac útjából. A gazdaságokat át kell állítani digitális gazdasági ügyviterre. Elnök úr, hagyj adjak önöknek egy kis beszámolót, itt a kollégáknak is a teremben, és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy Törökország teljes részvétel az Európai Unióban nem csak Törökország érdekét szolgálna, hanem az EU érdekeit is. Törökország gazdasági integrációja, mivel egészséges és növekvő a piac, az EU számára azt jelenti majd, hogy globális vezető szerepet vállalhat. Törökország tagsága nagyon fontos, Európa számára, hiszen így az európai értékeket, a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogok tiszteletét átterjesztheti a mediterrán régióra és azon túl is. Ezen kívül Európa energiaellátása is biztosítottá válik Törökország tagságával. Törökország teljes tagsága, biztosíthatom önöket, nem lesz teher az EU számára, inkább hozzáadott érték lesz. Így aztán mi szeretnénk folytatni a csatlakozási tárgyalásokat önökkel. Sajnos jelenleg a tárgyalások stagnálnak, 18 tárgyalási fejezetet felfüggesztettek politikai okoknál fogva. Így aztán mi azt szeretnénk, hogyha minden parlamenter itt tudatában lenne, hogy Törökország mindent megtesz annak érdekében, hogy a közösségi joganyagot átvegye a török joganyagba akár folytatjuk a tárgyalásokat, akár nem. Teljesen mindegy, hogy tagok leszünk, vagy sem. Bár a cél nyilvánvalóan az, hogy teljes tagok legyünk. De mi hiszünk az európai értékekben, mi hiszünk abban, hogy azok az értékek, amelyek Európát megteremtették, egy közös európai gondolkodásmódnak az eredményei. Így aztán mi azt szeretnénk, ha utunk nyitott maradhatna, és nem záródna le politikai okoknál fogva, hogyha folytatódnának a tárgyalások. Hiszen mi történik az út végén? Majd a végén megláthatjuk, hogy Törökország készen áll-e a tagságra vagy sem, és akarják-e az európai állampolgárok ezt vagy sem. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Én sok erőt és kitartást kívánok Önöknek ezen az úton, az Európai Unió felé vezető úton. A szervezők lehetővé tették azt is, hogy úgy is részt vessenek a vitában, hogyha felemelnek egy kék vagy sárga kártyát. Hogyha bárki szeretne élni ezzel a lehetőséget, az úgynevezett spontán hozzászólások idején, élhet vele. Most még Valkyunas úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindjárt látjuk, hogy a paradoxonok világában élünk. Tegnap kávéval, teával, vízzel vártak munkat, minket most pedig egy cseppet sem kaptunk, hát pedig csak ez egy szép bevezető lett volna. Papíron ugyan minden szépen néz ki, de nézzük meg a kérdést a valóságban. Jobb árak, versenyképesség, választási lehetőség a fogyasztók számára, a költségek csökkentése, ez mind cél, de a valóság azt mutatja, a valóságban teljesen más a kép. Mi a helyzet a növekvő munkanélküliséggel? Mi a helyzet a szociális költségekkel? Ön beszélt az elektronikus kereskedelemről, de az elektronikus kereskedelemnek negatív hatásai is vannak. Mi a helyzet az áfa növekedése? Nagy országokban ez egy lehetőség. Mi a helyzet azzal, hogy azt hogy valósítsuk meg, hogy az áruk egyenletesebben terüljenek Európában? Néhányan azt mondták, új technológiákba kell beruháznunk. Az én kérdésem az, van miből beruháznunk? Nagyon sok tagállam eladósodott. Nagyon sok tagország a tönkremenetel csőd szélén áll. Mindenki tudja, hogy ezek a dolgok hogy működnek a valóságban. Tudjuk, hogy a döntéseket mennyire befolyásolják a lobbistáknak a tevékenységei. Engem én nagyon érdekesnek tartottam az osztrák parlamenttel hozzászólását. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon józan és racionális mondatok voltak. A digitális előre haladás szerintem nagyon költséges. Mert hogy a piac 500 milliárd eurónyi értéket képvisel, de ugyanakkor nagyon sok program van, amely fokozza a korrupciót, és így tízszeresére is felvéheti az árakat. Mi a helyzet a fenntartás költségével? Mi a helyzet azzal, hogy nagyon sok munkaerőt erőszakosan áttelepítenek más országba? Mi a helyzet a negatív szociális hatásokkal? Szerintem sokkal józanabbnak kellene lennünk, és a lehetséges negatív hatásokat meg kellene vizsgálnunk tartsuk észben a gyógyszerek és az élelmiszerek csomagolásán is mindig feltüntetik az ellenjavallatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést tett föl most, és ezekre Világos válaszokat vár nyilván ön is, úgyhogy ez csak növeli most a felelősségünket és munkánkat. Az Európai Parlament képviselőjének adom meg a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok. Elnézést kérek, hogy késve érkeztem erre az ülésre. a spanyol, egy spanyol régió elnökével volt találkozom, de az e-commerce téma beterelt ide, mert úgy gondolom, hogy itt nagyon sok fontos megfontolni valónk van. Ez egy kiváló eszköz lehetne a munkahelyteremtések, a versenyképesség teremtése javítása ügyében, és az e-commerce általában véve az európai kereskedelmet fellendíthetné. Válságos időket élünk, és ennek van digitális vonzata is. Krakóban a belső piacról folytatott tanácskozás múlt héten, ahol a bizottság tanács és a parlament is jelen volt, kiváló vitát eredményezett, és én ott az e-commerce munkacsoport előadója voltam, és az ottani tapasztalatom alapján el szeretném mondani most is, hogy a válságból kivezető útnak digitális a formátuma. Olyan helyzetben vagyunk, amely egyedi. Az ipari forradalomhoz hasonló időket élünk meg most, kár lenne ezt a lehetőséget, és én lehetőségről, nem válságról beszélek, nem megragadnunk. A kereskedelem minden generációt pozitívan érintett a kereskedelem kibővülése. A jövő az elektronikus kereskedelemben van, és ez nem nemzeti probléma, az európai probléma tipikusan, mert egy-egy országon belül különböző szinteken, de azért jól működik az elektronikus kereskedelem. A határokon átnyúló elektronikus kereskedelem, a, ami gondot okoz. Már nagyon sokszor beszéltünk erről, és azért nem javul a helyzet, mert a tagállamok mesterséges korlátokat tartanak fönt. A digitális piac végképp nem egységes, tehát az elektronikus kereskedelem területén nincsen egységes piac, már pedig ez lenne szerintem Európa jövőbe vezető útja. Még egyszer mondom, kár lenne, hogyha most lemaradnánk erről a lehetőségről, nem ragadnánk meg. A pán-európai elektronikus kereskedelem gondolata az egyik kivezető út, és ha nemzeti szinten megszervezhető volt, akkor ez európai szinten is megszervezhető. Mindenki, vagy hát ha nem is mindenki, de a többség több Európát akar, és ha ez igaz, akkor erre az útra rá kell lépnünk. Egy másik dolog, ez a vita nyilván majd még folytatódik, de konkrét cselekvése van szükség, nem csak vitára, a páneurópai elektronikus kereskedelem megteremtése érdekében. Múlt héten is elmondtam, a fő szó a bizalom, bízni kell ebben a médiumban, és Európa kicsit lemaradt. Európa, az európai polgárok nem bíznak annyira az elektronikus kereskedelemben, ennek persze megvan az oka. Tenni kell arról, hogy ez a bizalom megszülessen, az Európai Parlamentnek itt fontos szerepe lehet, és újra meg újra el szeretném mondani, hogy a válság egyben lehetőség is. A jövő digitális. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a magával ragadó felszólalást. Kívánne bárki most kérdést föltenni, megjegyzést megfogalmazni. Nem látok jelentkezést. Akkor Zsugász Zsidó urat kérem, a lengyel parlament képviselőjét, hogy foglalja össze számunkra a vitát. Köszönöm. Izgalmas vitát folytattunk, amelynek szerintem optimista a kicsengése. A digitális egységes piacnak van jövője. Egy felszólástól eltekintve szinte mindenki támogatólag szólalt meg. A litván parlament képviselője lehet, hogy esetleg bizonyos felvetéseket félreértett, hiszen itt 500 milliárd euró a tét, állítólag plusz 500 milliárd eurót lehetne generálni egy működő elektronikus kereskedelem révén Európában. Ez 4%-a az össz GDP-nek, és ez összemérhetetlenül nagyobb, mint az egész rendszer kialakítási költsége. Az Európai Bizottság már ezeknek utána járt. Az új technológiák kapcsán is felmerül a visszaérések kezelésének az ügye. A közbeszerzésekről fogunk mindjárt beszélni, és világos, hogy a, a korrupcióval a visszaérésekkel mindig számolni kell. De hát bármely két ember kapcsolatában mindig vannak kiskapuk, lehetnek kiskapuk, tehát nincs olyan rendszer a világon, ami nem lennének kiskapuk, ez önmagában még nem ok arra, hogy ne jöjjenek létre új korszerű rendszerek. Ezeket a kihívásokat be kell foglalni a képbe, az infrastruktúrából adódó veszélyeket kezelni kell. A francia parlament képviselője mondta el, hogy Franciaország 25 milliárd eurót kíván most befektetni az üvegszálas technológia fejlesztésébe, és Lengyelországban is jelentős beruházások történnek. Külön törvényt fogadtunk el nemrégiben, amely lehetővé teszi a szélessávú szolgáltatások jelentős kibővítését. 1,5 milliárd euró kapunk az Európai Beruházási Banktól erre, de a törvényünk további pénzéket, pénzeket kb. 1 milliárd további eurót mozgósít, és ezek már eldöntött összegek, tehát 2,5 milliárd euró fordítunk erre a célra. Amikor a közpénzekről van szó, az európai pénzeket általában nehéz lehívni, a helyi regionális szinteknek, ezért javítani kéne a, a digitális piacokba történő beruházásokhoz szükséges pénzek lehívási feltételeit. Itt várunk az európai parlamentektől, az európai kormányoktól is támogatást, de nekünk is, nemzeti parlamenteknek is lépnünk kell ebben az ügyben. Az új irányelv az elektronikus aláírásról remélhetőleg nem várat már magára. Jó lenne, hogyha minél hamarabb elfogadnák, mert ez is fontos mérföldkő a folyamatban. Lengyelországban ennek a hiánya nagyon hátráltatja a tovább lépést, az átültetés és a megalkotás hiánya. Az elektronikus aláírás szerettük volna az irányelvben is szerepeltetni, de ha meg lesz az irányelv, akkor jelentősen könnyebbedik majd az otthoni munka is. Az elektronikus aláírás az egyik fő kérdés a tovább lépés szempontjából. Köszönöm szépen! Köszönöm az összefoglalást, és köszönöm az összes résztvevőnek, hogy felszólaltak a vitában. Nagyon élénk volt ez a vita, ebben megállapodhatunk. És most pedig szeretném az elnökséget Malcolm Hábor úrnak átadni. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Az én megtiszteltetésem, hogy a mai vita utolsó részét, a vitát a közbeszerzésről elnökölhetem. Most már mindenki kezd hozzászokni a szabályokhoz. A közbeszerzésről, ha hozzá szeretnének szólni, akkor a rózsaszín lapot mutassák fel, vagy töltsék ki. Európai parlamenti képviselőimnek már vannak mm, előre megadott felszólalási idei, de biztos vagyok benne, hogy számos más hozzászólásra is lesz idő. Rendkívül fontos ez a téma a belső piac szempontjából, nem csak azért, mert egységes piacot akarunk létrehozni, hanem azért, mert a közbeszerzés nagyon fontos más társadalmi célok, zöldebb gazdaság és egy szociálisabb szempontból igazságosabb gazdaság létrehozása szempontjából. Ez egyre inkább tükröződik abban az elégedetlenségben, ami övezi a jelenlegi jogszabályok alkalmazását. Két saját kezdeményezési jelentésünk született e témában. Heidi Rüle az ő előadója. Ő lesz az előadónk ma délelőtt is. Jelentésének a példányai elérhetőek, még sajnos nem minden nyelven, hiszen még csak múlt héten szavaztunk róla, de weboldalunkon az önök nyelvén is nagyon rövidesen elérhetőek lesznek ezek a dokumentumok. Ezért most Heidi Rüllét szeretném felkérni, hogy 5 percben vezesse be a vitát, utána Johansson úr következik Svédországból és Felszájte úr Litvániából, a nemzeti parlamentek részéről, majd András Schwab, a néppárt európai parlamenti képviselője következik. Tehát először Heidi Rüléje a szó 5 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagyok a sikereink ezen a téren, hiszen egyre látlátható, nagyobb az átláthatóság és a versenyképesség de ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagyon sok a jogbizonytalanság, az összeütközés, nagyok a tranzakciós költségek a kkv számára, és hogy nem el vagyunk elég rugalmasak ahhoz, hogy a 2020-as stratégia céljaihoz alkalmazkodhassunk. Ezért üdvözöljük az Európai Bizottság zöldkönyvét és az átvizsgálási folyamatot, Persze, reméljük, hogy a sikerhez vezet. Ez volt a, az egyik ö, témánk Krakóban múlt héten, hogy lassan, de alaposan kell újra helyreállítani a jogbiztonságot. Az irányelvnek feladata a kijelölt célok betartása, a szolgáltatásoknak a folytatása, és emellett <clears throat> nagyon fontos, hogy újra definiáljuk a jogi kereteket ahhoz, hogy jobb biztonságot teremthessünk. Átláthatóság nagyon fontos. Ezen kívül innováció és fenntartható alkalmazás a munkaerőpiacon. A parlament azt látja, hogy a legnagyobb akadály az innováció és a fenntartható munkahelyteremtés előtt jelenleg az, hogy a legolcsóbb és a legéletképesebb közti ajánlat között nagyon nagy a szakadék, és a parlament azt javasolja, hogy a legolcsóbb ajánlatokat csak azoknál a szolgáltatásoknál vegyük figyelembe, amelyek erősen normalizáltak. Ezen kívül a szolgáltatásoknak a biztosításához, a, biz, a bizottság részéről is nagyon nagy módszertani segítségre van szükségünk, normákra. És csak akkor érhetünk el erőlelépést, hogyha érthetőbb lenne az, hogy nem csak a termék, hanem maga a termék előállítása is technikai normáknak kell, hogy megfeleljen ezt is a felülvizsgálásnak szerepe megvalósítani. Ezen kívül a megbízási szerződéseknek a felülvizsgálása, ezen kívül nagyon fontos, hogy a normák e, nyíltak legyenek és egységesek, valamint a bizonyítványok kiadásához egy egységes adatbankra van szükség. A rugalmasság, ez a harmadik prioritás, ehhez piacfelügyeletre van szükség, de nagyon sok részvevő számára ez nem nyilvánvaló. Igen, ez megengedett, sőt kívánatos is ezen kívül. A, az eljárási folyamatoknak a felügyelete, a nyilvános publikálás megint csak azt segíteni elé, hogy átláthatóbbak legyenek a folyamatok az alternatív ajánlatok, a technikai specifikációknak a kijelölése, a további ajánlatoknak a közzététele, illetve annak megfontolása, hogy hibák észlelése esetén a korrekciót is nyilvánvalóvá tegyék. Ez mind-mind a transzparenciát szolgálja. Megkezdődött a vita és a harc a értékeket véleményünk szerint emelni kell az Európai Bizottságnak, de még nem zártuk le a vitát erről. Ezen kívül egyre nagyobb hangsúlyt helyezzünk a gyakorlati oldalra, vagyis tapasztalatcsere. Ez nagyon fontos, a bevált eljárásoknak, módszereknek a kiértékelése, az oktatási programoknak a felépítése a tagállamokban, illetve a kitűnőségi központoknak a létrehozása nagyon fontos. A KKV-knak jobb esélyeket kell adnunk, a tranzakciós költségeiket csökkenteni kell, például az Only One elv alapján, vagyis csak azok kerülhetnek be az utolsó kiválasztási kvalifikációs körbe, akik valóban minden szükséges papírt beszolgáltatnak, eh, ehhez azonban kellene egy elektronikus jogosítványt adni a KKV-knak is, hogy versenyképesek legyenek. Ezen kívül magyarázattal kell segítenünk a KKV-kat, a közös beszerzések és a szerződéseknek az összesítés a pooling is nagyon fontos. Az e-közbeszerzés, ez nagyon fontos, be kell venni az irányelvbe. Sajnos a céljainkat nem értük el, hiszen az 50%-ot nem értük el, még mindig csak 5% az elektronikus közbeszerzések száma, ezt javítanunk kell. A digitális aláírás természetesen itt nagyon fontos, illetve a normáknak az egységesítése, illetve a platformoknak az egységesítése és az interoperabilitás nagyon fontos. Továbbá technikai neutralitás. Köszönöm. Hát én megpróbáltam konkrét lenni. Az előadó kikapcsolt a mikrofonján. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm, hogy rámutatott a fő kérdésekre, hiszen ez egy nagyon összetett téma. És kérem Önöket, hogy Heidi jelentését majd nézzék meg, és a közbeszerzés területén, mivel ez nagyon fontos, a hatóságoknak és a tagállamoknak az informálása nagyon fontos. Most pedig Johan Szenúr, a svéd parlamentből. Három percet, és egy szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A közbeszerzés, a fogyasztás nagy arányát fedi le, és nagyon világos jeleket küldenek a fogyasztók felé, és az etika, vállalók helyzete, fair trade, környezetvédelem szempontjából. Ezért nagyon fontos, hogy az átláthatóság elveit, a diszkriminációmentesség, a kölcsönös elismerés és az arányosság elveit figyelembe vegyük a közbeszerzések során. Az élelmiszerek 50%-át állítjuk csak elő Svédországban, úgyhogy például a német gazdák táplálják mink a családjainkat Svédországban, ezért hálásak vagyunk, de nagyon fontos a nagyobb átláthatóság. Svédország 9 milliós lakossággal rendelkezik, és a közszférában 3 millió tál ételt tálalnak fel a dolgozóknak, iskolásoknak, betegeknek a kórházakban, stb. Megpróbáltuk közbeszerzéssel javítani ezt a, a helyzetet ezen a területen, de még mindig nem sikerült elérni a céljainkat. A, mi szabályaink a legszigorúbbak Európában például a húst csak egészséges életet élő állatokból szeretnénk kapni. Hogyha valami fa, valaki vagy egy farmer például a jogszabályokat megszegi, akkor büntetjük ezért. De elképzelhető, hogy a kívülről importált hús olyan állatokból származik, amelyek sokkal rosszabb körülmények között éltek, mint a svéd állatok. Nagyon fontos, hogy a jogszabályokat úgy hozzuk meg, és úgy hagy, hajtsuk végre, hogy az állatjólét szempontjából a lehető legmagasabb normákat be tudjuk tartani. Ez összekapcsolódik a közbeszerzéssel is, és nagyon fontos, hogy a csomagoláson látható legyen, hogy egy élelmiszer honnan származik. Az állatjóléti intézkedések jelen pillanatban Európában nem harmonizáltak a közbeszerzés területén, mindazonáltal szerintem az EK szerződés 30-as cikkét figyelembe kell venni, ami szerint nem szabad korlátozni azokat az érdekeket, amelyek az állatok jólétét sérthetik. A jogszabályok Svédországban sem teljes mértékben világosak, és a felelősségünk, hogy nagyobb legyen az átláthatóság is. Az állatvédelem egész Európában harmonizált jogszabályok szerint működjön, hogyha valami történik, akkor az kihatással legyen az ország életére is. Itt Köszönöm a figyelmüket, köszönöm ezeket a nagy kihívást jelentő érveket, mondja az elnök. Szakbizottságunk munkája alapján elmondhatom, hogy a harmonizáció már egészen komoly szinten megvalósult Európában. Most azonban Ferszájte asszony kap szót Litvániából. Köszönöm szépen, elnök úr! és szeretném megköszönni Heidi Rüle előadó asszonynak a jelentését. Nagyon fontos aspektusait említi a közbeszerzésnek. Az OECD adatai megmutatják azt, hogy a közbeszerzés miatt körülbelül 400 millió milliárd dollárt veszít a világgazdaság a korrupció miatt. A korrupció elleni fellépés és küzdelem a legfontosabb aspektusa a közbeszerzésnek. A közbeszerzés és az elektronikus közbeszerzés üdvözlendő kezdeményezés. De még egy téma, amit szeretnék említeni, és erről is van szó a jelentésben, ez a legalacsonyabb ára vonatkozik a legalacsonyabb ár ne legyen a legfőbb kritérium. Ha megnézzük az építőipart, és hosszú távú perspektívát akarunk figyelembe venni, akkor tudjuk, hogy a legalacsonyabb ár nem a legmegfelelőbb kritérium, amit vizsgálnunk kell. Figyelembe kell vennünk például a béreket is, a környezetbarát technológiák alkalmazását, zöld technológiákat. Ezek is nagyon fontos aspektusok, amelyeket figyelembe kell venni. Ezeket is a csomag részeként kell kezelnünk. És most a kis és középvállalkozások részvétele a közbeszerzésben. A jelentésben megfogalmazott javaslatok nem tudják megoldani a KKV-k problémáját, nem kell feltalálnunk a spanyol viaszt ismét, már vannak jól bevált módszerek. Tekintsünk a tengeren túra az USA-ban, az, a KKV-k 5%-a alvállalkozó. Miért akarunk valami olyat kitalálni? Miért nem tudjuk a meglévő tapasztalatokat használni? A KKV-knak erre van szükségük, konkrét lépésekre a mi részünkről. Ha racionálisak akarunk lenni, és hogyha az adófizetők pénzét racionálisan akarjuk felhasználni, hogyha a nemzeti intézkedéseket akarjuk alkalmazni, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy nagyon sok országban a kormány a legnagyobb munkaadó. És az előbb említett aspektusok figyelembevételével kell biztosítanunk azt, hogy a közbeszerzés átláthatóbb, és hosszú távú célokat és eredményeket céloz. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az adófizetők pénze hozzáadott értéket fog létrehozni. Köszönöm szépen. Most pedig Schwab úr a néppárt részéről, aztán Valkyunas úr Litvániából, és Bornacsin úr Olaszországból. Schwab úr, köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon örülök annak, hogy ma lehetőség nyílik arra, hogy a nemzeti parlamentekből a kollégákkal ebben a fontos témában vitát folytathatunk. Rüle kolléga asszony azt hiszem, az elfogadott jelentésnek a legfontosabb pontjait már ismertette úgy, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos jogi háttér, hátteret kicsit szélesebben közelítem meg. A litván kolléga, amit mondott, ha jól emlékszem, az volt, hogy valóságban az adófizetők pénzét gyakorlatilag a közbeszerzések során újra felhasználjuk. És ezért a közbeszerzésekkor ez kell, hogy legyen a vezér, elveszke szem előtt tartani. A kolléga a Svédországból azonban nem értek egyet azzal, amit mondott. Szerintem a szociális környezetvédelmi és egyéb infrastruktúrák javítására nagyon sok lehetőség van, csak hogy a szubszidiaritás elve alapján önöknek, a nemzeti döntéshozóknak kell a végső döntést meghozni a közbeszerzésről. És nem politikailag motiváltnak kell, hogy legyen a döntés. A kolléga, az egyik kolléga azt mondta, és egyetértek, hogy az adófizetők pénzét a lehető legjobb módon kell felhasználni. Az európai jogban ez talán nem domborodik ki annyira, hiszen nem, nincs mandátumunk arra, hogy a befolyt adó pénzeket a tagállamokban hogy használják fel. Az Európai Bizottságnak a jogosítványa ez a belső piacsal kapcsolatban. Így aztán gyakorlatilag ez a pont eddig nem volt eléggé kihangsúlyozva az európai <clears throat> jogban. Tehát Rüle asszonynak a jelentése nagyon jól bemutatta azt, hogy nagyon fontos, hogy a hatóságokat motiválni kell arra, hogy a KKV-kat a közbeszerzési folyamatban jobban bevonják. Másodszorban találkoztam Bázelből egy kollégával, ott egy klinikát nyitottak újra, 180 millió eurónyit szántak a renoválására, mégis Európából egyetlen pályázat se érkezett, csak Bázel közvetlen környékéről. Felvetődik a kérdés, miért nem működik ez az eljárás, hiszen nyitott a piac, a diszkrimináció ö, ugye büntetendő, tehát akkor minden pályázónak lenne esélye, de ennek ellenére a piac valahogy nem működik. Itt a részletekről is beszélnünk kell, és megoldási javaslatokat is várunk. Természetesen jó lenne tudni első kézből, hogy a KKV-k számára és a nagyobb cégek számára hogyan lehetne határon átnyúló piacot teremteni, hogy valóban részt vehessenek ezekben a folyamatokban. Köszönöm Önöknek a vélemény nyilvánítást. Köszönöm. Thank you very much indeed, Mr. Schwab. Köszönöm szépen, Schwab úr. Most pedig Valkyunas úr Litvániából. Három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallottuk most az hivatkozást a zöld könyvre, de nem tudom, hogy most melyik <laughs> zöld könyvről van szó, az Európai Bizottsági vagy a Katafi féle zöld könyvről. Remélem, hogy minden esetre ezt lefordítják érthető nyelvre, és a polgárok is érteni fogják, hogy miről szól. Nyilván a legfontosabb az, hogy egyre tudatosabb, okosabb polgáraink legyenek, a gyerekek is megtanulják onnantól kezdve, hogy nem lopunk, hogy mi a dolguk. A litván kollégának mondom, hogy szerintem az alacsony árak kérdése nem annyira egyszerű, mint ahogy ezt ő gondolja. azokkal kell ezt megcsinálni, akik a cégeket működtetik, meg kell nézni, hogy milyen béreket fizetnek a vállalkozások, és kritériumokat kell alkotni. A munkaügyi felügyelők valamennyi országban meg kell, hogy kapják a kellő kompetenciát, tájékoztatást eh, arról, hogy mi a dolguk, és eh, hát egyfajta pénzügyi rendőrségre lenne szükség. Adatbázisra mindenképpen, amely európai szintű, és ahol minden vállalkozás adatai hozzáférhetőek, és ahonnan meg lehet tudni, hogy ezek megbízható vállalkozások, vagy sem. Nem találom a szavakat. Amikor erről beszélek, mert dühös vagyok, tudnunk kellene, hogy kik a cégek, amelyek tisztességesek, és melyek azok, amelyek nem. Uh, thank you very much indeed, Mr. Köszönjük szépen, Valkunas úr, most Banacsin úr kap szót az olasz parlamentből, aztán Weiler asszony a szocialisták és demokraták frakciójából, aztán Gomes asszony az Assemblée Nationale tagja. Olasz Ket halljuk. Köszönöm szépen, elnök úr! Meggyőződésem, hogy az egységes piacon a közbeszerzések témája az egyik legfontosabb pillér. A válságból most mindenki keresi a kilábalást. Trisé úr ma reggel strukturális válságról beszél, tehát kezd kiterjedni még az óvatosaknak is a megfogalmazása. És ha strukturális a gond, akkor új infrastruktúrára van szükség. Ez könnyűnek tűnik, de óriásiak a problémák, amelyeket meg kéne oldanunk. Nagyon várom a bizottsági zöld könyvet, és ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi a teendő, ahhoz a nemzeti parlamenteknek is ülésezniük kell erről a témáról, mi ezt már megtettük otthon, és a könyvvel kapcsolatban már lenne is egy állásfoglalásunk. A zöldkönyv mindenképpen nagyon érdekes olvasandó. A közbeszerzéseknek szerintem ökológiai kritériumoknak is meg kellene felelniük. Ez is elhangzott már itt is. Ha valahol, akkor itt pedig nagy átláthatóságra van szükség, gyors eljárásra, és oda kell figyelni arra, hogy a korrupció minden szintjén a rendszernek kizárható legyen. Tudjuk, hogy a szervezet bűnözés élénken figyeli, hogy mi van a közbeszerzésekkel, mert számára ez az egyik legvirágzóbb működési terület. A kis és középméretű vállalkozások problémáját ennek a témának a kapcsán is meg kell fogalmazni. Nagyon gyakran a kisvállalkozásoknak nincs megfelelő kapacitásuk arra, hogy ezeken a kiírásokon önállóan részt vegyenek. 2008-2009-ben Olaszországban egységes közbeszerzési rendszert alakítottunk ki, és szerintem ez sokat javított legalábbis a mi olasz közbeszerzési rendszerünkön. A projektfinanszírozás eszköze is fontos ebből a szempontból. Nem minden országnak van azonban meg eh, ahhoz az infrastruktúrális lehetősége minden államnak, hogy egy ilyen rendszert felépítsen. Tehát mindenképpen a privát szektor részvételére is szükség van, a magán szektornak is, hiszen az ő érdekük is részt kell vennie a rendszer kialakításban, kialakításában. És egy ilyen újszerű eszközzel a magánfinanszírozás eszközével az államok is képesek lehetnek kiépíteni saját rendszereiket. Köszönjük szépen, Bonacin úr, Bonacin úr. Fontos érvelést, izgalmas érvelést hallottunk öntől. Weiler asszonynak adom meg a szót. Köszönöm én is a kollégáknak, akik a nemzeti parlamentek részéről megszólaltak ebben az ügyben. Nagyon fontos számunkra az, amit ők elmondanak. A jelenlegi helyzettel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a bizottság decemberben irányelvre tesz majd javaslatot, amely a Rüle jelentésre alapul, amelyről itt már szavaztunk. Ez biztos. Decemberben a jelentés és a bizottság javaslatot közösen vitatja meg az Európai Parlament. Üdvözlendőnek tartom, azt a tényt, hogy körülbelül 18%-a a GDP-nek közbeszerzési eljárásban generálódik, és a jövőben ez várhatóan nőni fog ez az arány, mert sok tagállamban most beruházási programokat fogalmaztak meg a gazdaság fellendítése érdekében. Három mondani valom lenne a Rülasszony által elmondottakkal kapcsolatban nagyon örülnénk konkrét gondolatoknak a tekintetben, hogy hogyan lehetne a kis és középméretű vállalkozásokat jobban szerepeltetni, mint eddig, hiszen minden tagállamban ők adják együttvéve a legnagyobb gazdasági tényezőt, tehát a számukra ennyire fontos közbeszerzési eljáráshoz való hozzáférésüket elsősorban neki kéne garantálnunk. És Ürasszony bizonyára azt is el tudja mondani nekem tapasztalatai alapján, hogy mi a helyzet a határokon átnyúló transnacionális projektekkel. Ugyanis általában a határmenti régiók szoktak ilyen projekteket ö, működtetni, de ezeknek az aránya egyelőre csak 10%-os. Állítólag nem a nyelv a legfőbb korlát, hiszen minden tagállamon van, aki már tud elég angolul, hogy ilyen projekteket működtessen, vagy valamilyen közös nyelvet. Mi akkor a gond? A harmadik mondani való, zöld beruházások mindig is voltak az Európai Unióban, de és a zöld kritérium már eddig is megfogalmazódott, de a szociális kritériumok egyre jobban háttérbe szorulnak, a munkakörülmények egyre rosszabbak, egyre különbözőbbek megint a tagállami szabályozások, sok a nem fair alkalmazási feltétel, és a 2020-as bizottsági programban ott lenne pedig a szociális szempont is. Tehát ösztönzőkre van szükség, és persze kötelező szabályokra, bizonyos kötelező érvényű bér megállapodásokra, a nők arányának további növelésére, és az ILO iránymutatások figyelembevételére. Ezek mind helyi szinten eldöntendő dolgok, nemzeti és regionális és helyi önkormányzatoknál. Ott érzik a, érzik a problémát legjobban az emberek. Ugyanakkor egy bizottsági ösztönző mindenképpen jót tenne az innováció ösztönzésére egy európai program, amely a beruházókat, az innovatórokat védi. ilyen irányba kéne tovább fogalmazni az új jogalkotást. Köszönöm szépen, Weiler asszony. Most Gomes asszony, aztán Papajor úr következnek. Gomes asszony, parancsoljon. Prezident. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék reagálni Weiler asszony kérdésére a KKV-k bevonásával kapcsolatban. Ma a KKV-k számára az a, lehet, a legnagyobb nehézség, hogy a felhívások rendkívül bonyolultak. Például a pénzügyi garanciák tekintetében, ráadásul ezen túlmenően még olyan öm, követelmények vannak, amik megakadályozzák a KKV-k számára, hogy jelentkezzenek. Az administratív terheket kellene csökkenteni, illetve egyszerűsíteni az e, a szabályozást, egyszerűsíteni a jelentkezés lehetőségeit. Én Mózelből érkeztem, ami közel van Németországhoz, számunkra, a mi KKV-ink számára nagyon nehéz a német közbeszerzési lehetőségekre reagálni, például már nyelvi okokból is. Ez nagyon bonyolult, teszi a KKV-k számára a jelentkezést. A francia álláspontot szeretném még kifejteni a szolgáltatási koncesziókkal kapcsolatban. És itt utalnék az Európai Bíróság jog vagy ítéleteire is, amik természetesen a jelentkezők kell való egyenlő bánásmódot és az átláthatóságot helyezik előtérbe, ezzel lesz hatékonyabb a verseny. Ez azt jelenti, hogy az potenciálisan érdekelt összes vállalkozás jelentkezhessen, tehát lehetősége legyen erre. Szerintem egy Európai Uniós jogszabály ennél jobban nem fogja megnyitni az európai közbeszerzési piacot. Hogyha a belső piac mindenkinek megpróbálja azt ö, lehetővé tenni, hogy észszerű áron jó minőségű szolgáltatáshoz nyújts, jusson, akkor azt gondolom, hogy ezeket a területeket konkrét jogszabályok, Európai Uniós jogszabályok vagy lefedik, vagy pedig olyan területekről van szó, amelyek nem Európai Uniós hatáskör alá esnek. A szolgáltatási koncesziók tekintetében igaz, amit a belső piaci bizottság jelentése hangsúlyozott azt, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan jogszabály, amely foglalkozik erre a területre is, de nagyon fontos az, hogy ez ne azt segítse elő, hogy a belső piac torzuljon. Ezt el kell elkerülni. Ezért fontos, hogy előre azonosítsuk a célokat, és azt, hogy ha egy ilyen szolgáltatásokról szóló jogszabály megszületik, és csak árt, az senkinek se jó. Ezért egy jogszabályalkotási tervezetet szeretne majd Franciaország benyújtani a szolgáltatási koncesziókról, amelyeket szerintünk egyébként a nemzeti jogok már elég jól lefednek. Köszönjük szépen! Köszönjük a koncesszióval és a szolgáltatásokkal kapcsolatos megjegyzéseit. Rüle asszony jelentésében is nagyon nagy szerepet foglalnak ezek el de még várjuk a bizottság válaszát ezzel kapcsolatban. Most pedig Papa Jeori úrnak adnám meg a szót három percre, aztán Kreutzmann úrnak. Papa Jeori úr, köszönöm szépen el akkor. Én úgy gondolom, hogy a legbiztosabb módja annak, hogy a csalás mentes legyen a közbeszerzés és átlátható, az, hogy a közférába kell utalni ezeket a tendereket, és ellenőrizni, nyíltá kell tenni őket. Természetesen ehhez az internetet is használni kell, és az elektronikus szolgáltatásokat, és a tendereket elektronikusan kellene kiírni. Csak hogy van egy pozitív fejlemény is a közbeszerzési tenderek területén. Természetesen az ördög mindig a részletekben rejlik, a termékekről elmondhatjuk, hogy az ellenőrzésnek a fokozása a szolgáltatások és a termékek területén is nagyon fontos. Itt fel kell készülnünk elektronikusan is, hogy hogy vesszük át a termékeket, a minőségét, a normák betartását, a prototípusoknak az ellenőrzését mind meg kell valósítanunk. Kicsit hagyj tegyek néhány megjegyzés a kkv problémájáról. Persze, mindenki tudja, hogy nem könnyen férnek hozzá a közbeszerzési pályázatokhoz. Hiszen nagyon nagyok a költségek, és ezek nagyon nagy volumenű tenderek. És természetesen a bankok is olyan garanciákat kérnek, hogy a KKV-knak általában egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy ezeket letételezzék. Ez egy nehézség a kkv számára, amit meg kell oldanunk. Talán itt segítséget kellene adni, közös tevékenységeket kellene végezni bizonyos KKV-k számára, vagy a tendereket úgy kellene kiírni, hogy termékspecifikusak legyenek, és ott segítséget nyújtanak. Én ezt csak két ötletként vettem föl, hogy hogy segíthetnénk. Mert hogyha mondjuk van egy nagy közbeszerzés, van egy kórház, van egy katonaság, akkor a volumenű ez a beszerzés, hogy a KKV-k általában egyszerűen nem tudnak a banknál megfelelő garanciákat letenni. És hogy mindig nehézségekbe ütköznek. De hogyha összefogna sok KKV, közös hozzáállást valósítanak meg, vagy szektorspecifikus lenne az összefogásuk ezen a területen, szerintem akkor meg lehetne könnyíteni a helyzetüket. Úgy gondolom, hogy a kollégák és mi is, illetve különösen azok, akiknek van tapasztalata a KKV-kkel kapcsolatban és a közbeszerzésekkel kapcsolatban, nagyon nagy segítségünkre lehetnének, hogy egyszerűen nem maradjon egy ilyen űr, hanem igenis segítsünk a KKV-knak a gyakorlatban. Az ügyvédek is mindig ezt mondják, hogy a gyakorlatban kell megoldani ezt a problémát. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Papa Jóri úr. Én azt hiszem, hogy itt sokan egyetértenek, a KKV-król adott elemzésével, és nagyra ők a tapasztalatát. Rüle asszony is említi ezt a jelentésében. Most pedig Kreuzmann úr a liberálisok részéről innen a parlamentből. Aztán Mille és Westlund urak, és aztán Koreca Bilt asszony az Európai Parlamentből. Kreuzmann úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a lengyel soros elnökségnek köszönetet szeretnék mondani, hogy a belső piacnak a jelentőségét felismerték a gazdasági növekedés szempontjából, és hogy ilyen nagy figyelmet szentelnek eznek a témának. Természetesen a modernizáció is egy kulcs szó is, hogy a belső piac potenciáját kihasználhassuk, illetve a belső piaci jogalkotás is nagyon fontos. Három dologról szeretnék beszélni rugalmasság és egyszerűsítés, a politikai kritériumok figyelembevétele, illetve a kkv hozzáférése a közbeszerzési tenderekhez. A Rőle jelentés azt kéri, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat, különösen a tárgyalási eljárásokat. Én már hangsúlyoztam, hogy én nem ellenzem, hogy egyszerűsítsük az előírásokat, de Természetesen ez is problematikus, hiszen így a, mm, megnyitjuk az utat a korrupció előtt. 2007-es és 2008-as sokkal jogszabályok, és mindenkinek időre van szüksége ahhoz, hogy ezeket gyakorlatban is alkalmazza. De hogyha a bizottság így dönt, akkor a transzparenciát jobban ellenőriznie kell, és az eredményeket is publikálni kell, közé kell tenni, hiszen mindenki, aki vesztett a tenderen, hagy tudja, hogy miért. Németországban például a közbeszerzési tender esetében ö, ilyenkor panasz emelés lehetőségével élhetnek a vesztesek. Alapvetően nem Alapvetően egyébként minden más olyan jogszabályt ellenzek, amely szűkíteni ezeket a lehetőségeket. Például a küszöbértékeknek a, felem, a csökkentése, én ezt ö, ellenzem, nincs erre szükség, hiszen mindig látjuk azt, hogy amúgy nem érkezik túl sok ajánlat határon átnyúló cégektől. Én úgy gondolom, hogy a bizottságnak gyakorlati tanulmányokra lenne szüksége, és a küszöbértékeket is elemezniük kellene, és a VTO kereteiben is elemezni kellene ezeket az adatokat. A szociális kritériumok természetesen társadalom, környezet figyelembe kell venni, de helyesen, ez nagyon fontos. A rüle jelentés is említi, hogy főleg a legjobb, gazdaságilag legjobb ajánlatot kellene figyelembe venni, és utána plusz kritériumként lehet a fenntarthatóságot figyelembe venni. Ezek kiegészítő kritériumok. De a megbízásnak a fő tárgyát nem szabad szem elől téveszteni. Nagyon sokan mondták, hogy a KKV-k országnak nem könnyű a helyzete, de akkor is meg kell próbálniuk, hogy a közbeszerzési pályázatokon részt vegyenek. Csak hogy ez nem könnyű. Például a nyelvi korlátok. Ezt már néhányan említették. Ez valóban igaz. A nagy nyelveknek sokkal könnyebb a helyzete. Köszönöm szépen. Uh, Köszönjük szépen, Kreuzmann úr. Következő felszólalunk Mile Lajos, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr a közbeszerzéshez érkezve egy elég kényes és nagyon fontos területről beszélünk, hiszen, mint ahogy itt is elhangzott több alkalommal, rögtön a korrupciónak és a csalásnak a gyanúja kapcsolódik ehhez a fogalomhoz. Nyilván ez gyakorlati tapasztalat szinte minden tagállamban. Ebből következik, hogy állandó belpolitikai vitáknak is a tárgya a közbeszerzés és az ezzel kapcsolatos jogszabály módosítás állandóan, hiszen itt ennek a tétje óriási, adófizetők pénzéről beszélünk, és ha ezzel kapcsolatban kialakul a bizalomvesztés a társadalomban, akkor a politika egészével szemben is képesek elveszíteni a bizalmat. Éppen ezért megkerülhetetlen a tagállami felelősség, a tagállami jogszabályalkotásnak a fontossága, tehát ehhez segítségre van szükség, egységes jogi szabályozásra, ezért várjuk nagyon ezt a bizonyos zöld könyvet, hogy iránymutatást fog nekünk ebben adni. Engedjenek meg, hogy néhány példát mondjak arra vonatkozóan, hogy hogyan is lehet esetlegesen a korrupcióval szemben hatékonyan föllépni. Az egyik rendkívül fontos, nyilván ez már több tagállamban gyakorlat, hogy a közbeszerzési pályázatok kiírásánál meghatározó feltétel legyen, hogy csak átlátható, tisztázott személyi háttérrel rendelkező vállalkozások pályázhassanak hiszen nagyon sokszor találkozunk olyan esetekkel, amikor rendkívül vonzó pályázatokat adnak be megfelelő árral, megfelelő egyéb tartalmakkal, viszont nem lehet pontosan tudni, hogy kik is állnak ennek a hátterében. Ez rendkívül fontos akár az adóelkerülés szempontjából, vagy a későbbi csalások szempontjából is. Az alvállalkozói szerep is több szempontból felvetődött. Valóban a kis és középvállalkozások, a KKV-k leginkább alvállalkozóként vagy beszállítóként jönnek szóba, amikor erről a folyamatról beszélünk. E, a mi megítélésünk szerint fontos lenne annak a nyilvánosságra hozása is, tehát el kellene várni a pályázótól, hogy hozza nyilvánosságra az alvállalkozói kört, akikkel együtt kíván dolgozni. Hiszen ezek a kis és középvállalkozások leginkább e, áldozatai szoktak lenni a nagyobb beruházásoknak, hiszen ők azok, akik nem kapják meg idejében a pénzüket. Másrészt bizonyos, bizonyos csalásoknak is lehetnek az áldozatai, tehát ez nagyon fontos lenne, hogy a nyilvánosság erejét használjuk az ilyen esetekben, mert ez ad némi védettséget az ő számukra is. A következő egyetlen e, elem még, amikor a szubszidiaritásról beszélünk és a tagállami felelősséget emlegetjük, azt gondolom, hogy még tovább lehet menni. Ugye az én pártomnak, aminek elég furcsa neve van, lehet más a politika, egy ökológiai szemléletű párt, van egy törvényjavaslat a magyar parlament előtt, és amit már emlegettem, erre vonatkozik ez is, hogy már a pályázat kiírása előtt Fontos lenne a helyben érdekeltek véleményét figyelembe venni. Mondok rá példát. Nagy bevásárlóközpontot terveznek építeni valamelyik kisvárosban. Akkor a helyi érdekelteknek, a helyi embereknek, civileknek, szakmai szervezeteknek a figyelmét föl kell hívni, és ki kell kérni a véleményüket, és addig nem szabad kiírni a közbeszerzést, mert egyébként akkor ebből ismét csak feszültségek keletkeznek, és tovább fokozódik a bizalomvesztés. Köszönöm. Uh. Nagyon szépen köszönöm ezeket a gyakorlati javaslatokat, amelyeket a saját tapasztalataiból merített. Beszlund úr következik a svéd parlament részéről. Beszlund úr. Köszönöm szépen. A KMU-k ügyében a legjobb tanács, amit adhatunk ennek a bizottságnak az, hogy a bürokráciát kellene csökkenteni. Miben áll a bürokrácia? Amikor Kámukkal találkozunk, és a svéd parlamentben gyakran szervezünk ilyen találkozókat, azt mondják, hogy túl bonyolultak nekik a szabályok, nincs annyi jogászuk, akik ezeket meg tudnák írni, nem értik, nem is képesek ezeket a szabályokat kezelni. Tehát egyszerűsítsük már le a szabályokat. A második megjegyzésem pedig az lenne, hogy Ugye, amikor azt javasoljuk, hogy a tendereket, a kiírásokat bontsuk le kisebbekre, ne legyenek ezek olyan óriásiak, ez is segíthetné a kámukat. Tudom, hogy van egy olyan félelem, hogy ez fragmentációhoz vezethetne, de el kell mondani azt is, hogy a jó feltételek, írási feltételek egyik része ez is, a környezeti szociális feltételek előírásakor ö, világos feltételekre van szükség, mert ö, ezeket megfogalmazzuk, ezeket az általános elveket, de amikor a konkrét kiírásra kerül sor, akkor még sincsenek ott ezek a szempontok, tehát nem vagyunk eléggé konzisztensek. Egy másik fontos mondani valom a közbeszerzésekkel kapcsolatban, a szociális ö, odafigyelés, a szociális felelősség megfogalmazása. Ez nekünk is, de gondolom más európai országoknak, társadalmaknak is fontos. Legyenek kollektív szabályok arra vonatkozóan, hogy, hogy olyan projektek ne valósulhassanak meg, amelyek ö, aszociálisak. A közbeszerzés ö, legyen tényleg közérdeket szolgáló, mert gyakran csak érdekeket szolgál, sőt bérdömpinghez vezet. A közbeszerzés azért közbeszerzés, mert a lehető legtöbb ember érdekét a legjobb minőségben szolgálja. Tehát a közbeszerzések kapcsán kezdettől fogva oda kell figyelni, hogy világosak legyenek a kritériák, mit, akarunk, és ott legyen a szociális, a környezeti szempont is, a jóléti szempont, a széles körülség, és az egész dolog nyíltabb legyen és egyszerű. Köszönöm. Mindjárt a vita égérünk, felolvasom, hogy kik fognak még megszólalni. Thank you, Mr. Chairman. I don't want this to become too much of a Swedish debate. Még nem adtam meg a szót, asszonyom, még csak fel akartam sorolni a felszólalók nevét. Az ön neve is elhangzott, csak ez egy lista részeként hangzott el most. El akarom mondani, hogy ki következnek még, hogy mindenki lássa, hogy mi történik a következő percekben mert 12.30-kor le kell zárnunk az ülést. Uh, Ezek tehát a felszólalóink. Sajnálom, hogy mást már nem tudunk fölvenni a listára, és nyilván Rüle hogy megkapja a végén a szót, mint előadó. Most Kratza asszony, most öné a szó. Köszönöm, Malcolm. Nem akarom, hogy ez egy svéd vitává terebélyesedjen ki, de szeretnék tisztázni néhány dolgot. Szó sincs itt nacionalista törekvésekről. Az Európai Uniót nem szabad vádolni az egyes tagállami hibákja miatt, hibái miatt, vagy azért, mert nálunk más különböző szabályok vannak, például állategészségügyi szabályok. Nem is az Európai Unió dolga, hogy minden ország számára minden szempontból kötelező egyforma szabályokat írjon elő, Németországban és más országokban is az élelmiszer annyira érzékeny téma, itt a gyerekek egészségről van szó, hogy ez jogos, hogy ez tagállami hatáskörben maradjon, és ez nem nacionalizmus. Ezt nemzeti szinten is meg kéne vitatnunk. A közbeszerzések, az élelmiszer, ipari közbeszerzések nagyon sok érzelmet keltenek mindenhol. Egyetértek ugyanakkor azzal, hogy az, az élelmiszernél nem az olcsóság a legfontosabb szempont, hanem az érték állósága, hogy a pénzünkért jó értéket kapjunk. És az, hogy környezetbarátak legyenek a projektek, az nyilvánvaló, hogy így kéne legyen. Ugyanakkor az élelmiszer előállításban nem a szállítás okozza a legnagyobb környezetszennyezést, hanem maga, maga a mezőgazdaság. Ezért További kutatásra lenne szükség, és szakmai vitákra inkább nem érzőnek. Örülök annak, hogy Ule úr is megfogalmazta ezt az összefüggést, hogy a közbeszerzések az élelmiszer ágazatban különösen érzékenyek, ugye az iskolai étkezés vagy kórházi közétkeztetés ügye. Ezeken a területeken igaza van a szociáldemokrata kollégának, egyszerűsíteni kell a szabályokat, a bürokráciát meg kell szüntetni, rugalmasságra van szükség, hogy azok a cégek, amelyek minőséget tudnak szolgáltatni ezeken a területeken, és különösen a kis és középméretű vállalkozások ugyanúgy hozzáférjenek a kiírásokhoz, mint a nagyok. Tehát itt a kicsik hozzáférése épp olyan fontos, mint bárki másé, ha a minőség megvan. Köszönjük szépen! Quistas úrnak adom meg a szót Ausztriából. Köszönöm szépen! A téma az értékelési kritériumok kérdése olyan régi, mint mi magunk, és ugye sok államban már ezerszer megfogalmazódott, hogy nem mindig a legolcsóbb a legjobb nyilván, tehát nem csak gazdasági kritériumokat kéne megfogalmazni, hanem az ökológiai, fenntarthatósági, szociális kritériumokat egyre erősebben. Krocman úr is elmondta ezt az érvelést. A minőségi elbírálásnál ugyanakkor oda kell figyelni a számokra is, a konszolidált, mert hát nehéz a nem gazdasági kritériumokat objektíven értékelni. Meg kéne találni egy olyan, de hát ki, ugye ki kell zárni a jogviták esélyét, és ezek ugye ilyen sikamlós területek, ami az egyszerűsítést illeti. Az egyszerűsítés gyakran a jogbiztonság ellenében hat, legalábbis vita van a kettő között, ugye a jog védelmét nem lehet csökkenteni, ugyanakkor elég az, hogyha egy formai hiba miatt valaki elkezd megfúrni egy közbeszerzést, és akkor iszonyú, ha megnövekedhetnek a költségek a vita miatt. Tehát miközben köszönöm az elmondottakat e tekintetben, miközben azt mondják egyesek, hogy ö, rugalmasságra lenne szükség. A rugalmasság és az objektivitás, a jogvédelem és az egyszerűsítés, ezek gyakran egymásnak ellentmondó szempontok. Én nagyon régóta benne vagyok ebben a bizniszben, és ahhoz, hogy átlátható, egyszerű, objektív legyen, szóval ez mind egyszerre nehezen megvalósítható. A kis és középméretű vállalkozások ugye mindenkit foglalkoztat, és jogosan félnek ezek, hogy kimaradnak, eleve esélytelenek látják magukat. Óriási a, a, a formális, bürokratikus feladat, és ez elidegeníti őket, és ezt a félelmet nyilván valahogy ö, nem lehet csak az egyszerűsítéssel megszüntetni, hanem képessé is kell tenni őket, hogy bizonyos minimál követelményeknek megfeleljenek. 2000 2010-ben az Német Szövetségi Köztársaságban egységesítettük a beszerzési eljárást, és ennek persze az volt a célja, hogy az adópénzekből a leghatékonyabban valósuljanak meg a projektek. És sokan mondták, hogy ez nem eléggé felhasználó barát ez az új szabályrendszer és most a konkrét közbeszerzési eljárásoktól függetlenül rendezvényeket szerveznek egyesek, akik megpróbálják elszakítva a problémakörtől tisztán a foglalkoztatási szempontot érvényesítve megvitatni a témát, és a kámuknak minden áron megadni a lehetőséget a hozzáféréshez. És még a versenyképességgel kapcsolatban is lett volna mondani való, de erről most lemondok, mert lejárt az időm. Köszönjük, Kostas úr. Most Sangeli ö, olasz szenátor úrnak adom meg a szót, ő lesz az utolsó nemzeti parlamenti felszóló közül. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm azt a nagy munkát, amit elvégeztek önök ezen a területen. A Kámuk németül kálmók, magyarul KKV-k ügyében lenne néhány konkrét javaslatom. A KKV-k hazámban, de szerintem más országokban is szenvednek attól, hogy nincs hozzáférésük a közkírásokhoz, közbeszerzési eljárásokhoz. Ez főleg pénzügyi gond nekik, önrészt nem tudják produkálni. Tehát kéne olyan támogatási rendszer, amely ezt az önrészt előteremteni segít nekik. És egyfajta kockázati tőkealapot kéne létrehozni, amely lehetővé teszi a kicsiknek is a részvételt a közbeszerzési eljárásokban. Ellensúlyozandó az állam jelentős részvételét, vagy hát a public-private-on belül a public túlnyomó súlyát, ami pedig ezeket a pénzügyi támogatásokat illeti a kkv részére. Ez tagállami kultúrától függ, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Itt az uniónak lehetne esetleg szerepe az egységesítésben, ha konzorciumokat hoznának létre a kis és középvállalkozások, akkor lehet, hogy nagyobb súlyjal tudnának részt venni ezekben az eljárásokban akár kvótákat is meg lehetne fogalmazni esetleg, hogy mennyi legyen minimálisan a KKV-k részesedése a kiírásokban. Hiszen a GDP arányos jelentőségük nagyon magas, és a közbeszerzésekben részvételi arányuk pedig ennél jóval alacsonyabb. Ami pedig az általános verseny problémákat illeti, ugyanaz a probléma itt is, hogy nehéz kiszűrni a szervezet, vagy szervezetlen bűnözés, korrupció eh, előfordulását. A nagy projekteknél gyakran nem is nagy cégek vesznek részt eh, a válaszadásban a kiírásra, hanem cover szervezetek, áll szervezetek, hálózatok, amelyek mögött titkos érdekek bújnak meg. Ugyanezt ugyanakkor a, a KKV-k még meg sem teremtették maguknak, tehát nekik is szervezettebben, hálózatosan kéne esetleg fellépniük, pályázniuk, és akkor jobban tudnák súlyukat, érdekeiket érvényesíteni. European... Most pedig az Európai Parlament része, Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Talán előzetesen egy megjegyzés. Szangali úr. Nem régen alkottunk egy jogszabályt, ahol a határidőket kijelöljük a kifizetésekre és befizetésekre, ezt azonban a tagállamokban még végre kell hajtani. Amit önkért, az már a megvalósulás fázisában van. A kolléganőm is mondta, hogy az ellenőrzésnek nagyon fontos a szerepe. Ha ezzel kapcsolatban több információt szeretnének, a kolléganőm szívesen nyújtanak meg. Én azonban spontán jelentkeztem, nem szándékoztam hozzászólni ebben a témakörben, de most a legolcsóbb és legrentábilisabb megoldás közötti különbségről mondanék valamit. 2004-ben alkottunk egy jogszabályt, mindig azt mondtuk, hogy a legrentábilisabb megoldás. Nem mondtuk soha azt, hogy legolcsóbb megoldás. Ugyanis mindig azt mondtuk, az adófizetők pénzével óvatosan kell bánnunk. Ez azonban azt jelenti, hogy nem mindig a legolcsóbb termék a legjobb minőség, nem tartanak ki elég sokáig, így aztán vigyázni kell arra, hogy mi a legjobb megoldás. Ezen kívül az munkavállalók. Figyelni kell arra is, hogy megfelelő bérezést kapjanak, hiszen az adófizetők pénzére itt is vigyázni kell. Ha vannak alkalmazottak, és ezeket a minimumbér alatt alkalmazzák, akkor nekik szociális segélyeket kell nyújtani az államnak, vagy később a nyugdíjukat ki kell egészíteni az államnak. Tehát ez se jó megoldás, úgyhogy ezek is olyan dolgok, amit figyelembe kell venni, amikor a legolcsóbb ajánlatról beszélünk. Nem mindig rövid távú megoldásokat kell keresnünk, hanem hosszú távokat is. Ezért aztán azok a kritériumok, amiket felsorolunk, nagyon-nagyon fontosak. Hosszú távon csak így számolhatunk el az adófizetők pénzével. Minőség, a tarifák garantálása, és az, hogy az alvállalkozókkal hogy bánunk, ez nagyon fontos hogy rájuk is vonatkoznak a kritériumok. Ezért aztán ez egy nagyon-nagyon fontos témakör. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Gephardt asszony, hogy felvetette ezt. Ezek nagyon közel állnak a szívünkhöz. Most pedig, mielőtt a raportőrnek átadom, Túnér Schoenstein asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Heider Ülének is a jelentést. És most lengyelül folytatom. Heider Üle sok más mai és tegnapi felszólalóhoz képest hasonlóan utalást tett a Krakói Fórumra. Nagyon örülök, hogy ez ilyen inspiráló volt a munkánkhoz, hiszen fontos mindig elgondolkozni azon, hogy az ilyen jellegű párbeszédeket a szakértőkkel, a különböző ágazatokban dolgozókkal hogyan tudunk folytatni. És a magunk közötti vitát is hogyan tudjuk folytatni. A Heide által említett munkacsoportban én nem vettem részt, mert egy másik, a közbeszerzéssel foglalkozó munkacsoportban dolgoztam, de szeretnék két kommentárral élni a legolcsóbb ár kritériuma, most már értem, hogy ettől távolodunk, de tagállami tapasztalataink azért vannak, és ez alapján elmondhatom, hogy például Lengyelország jelen pillanatban nagyon sok utat épít. A legalacsonyabb ár kritériuma óriási probléma a beruházók számára, hiszen a minőség get is szem kell tartani, és közben a lehető legolcsóbb árat próbálják nyújtani. És akikkel beszéltem erről a területről, mind ezt a problémát említették. És amikor a koncesziókról beszélünk, ez nagyon jó azért, mert nem elége szó esik a koncesziókról. Az átláthatóságról sokat hallunk, a koncesziókról kevesebbet. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság hatástanulmányokat végezzen, hogyha a koncesziókat a körzeszerzés területébe is be akarják vonni. És hogy legyen valami határidő, hogy ne húzódjon el nagyon ez a munka. Sok ágazat, ahogy már sok országban most is megtörténik, illetve sok közösségben, megpróbálja megúszni a közbeszerzést, és inkább a koncesziók eszközét alkalmazza. Azt hallottam, hogy a protekcionizmus ellen fel kell lépnünk, küzdenünk kell ellene, mert ez az egységes piacot lerombolja. De a koncesziók szintén növelhetik a protekcionizmust. És szerintem még nem beszéltünk erről a problémáról eleget. Elnök, köszönöm szépen, és egy szakbizottsági tagunktól, egy lengyel képviselőtől ilyet hallunk, ez nagyon fontos. Most pedig Heidi Rühle kap szót, hogy összefoglalja az elhangzottakat, és pár szót szóljon a parlament előtt álló munkában a következő lépésekről, és az alkotandó jogszabályokról. Ennek a menetrendjéről, ha esetleg pár szót szólna, hálásak lennénk. Köszönöm. Hát megpróbálom rövidre fogni. Először is minden hozzászólást köszönök. A jelentésem októberben kerül a plenáris ülés elé, akkor szavazunk róla. Aztán várjuk a bizottságnak a javaslatait. Ők jelezték, hogy decemberben akarják újra átolkozni a közbeszerzéssel kapcsolatos joganyagokat, egyrészt az irányelvnek az átolkozását is magában foglalja, másrészt a koncesszióknak a kérdését, és aztán lesz egy javaslat a kölcsönösségről. Hogy mi történjen az igazságtalan, az unfair ajánlatokkal. Aztán földolgozzák ezt a joganyagot. Most azonban fölmerült néhány kérdés, a koncesziók kérdése. Ugye tudják, hogy a parlamentnek nagyon kritikus a pozíciója. Mi azt gondoljuk, hogy az Európai Bíróságnak a legutóbbi döntései elég, elég jogbiztonságot gyújtanak, ugyanakkor látjuk, hogy nagyon nagyok a problémák a gyakorlattal. És ezt nagyon nehéz egységesíteni a joganyagban. De ugyanakkor a bizottság eddig nem tudta bebizonyítani, hogy piac torzulás történt volna ezen a téren a bizottság egyszerűsíteni akarja a joganyagot, majd meglátjuk, hogy ez mit jelent. És majd meglátjuk, hogy a koncesziókra ez hogyan hat ki, hiszen ez más téma azért, mint a közbeszerzés. Ez általában nagyon hosszú távú projekteket jelent. És nagyon központi kérdés a kereskedelmi partnerbe vetett bizalom. Majd meglátjuk. Aztán a tenderek kiírása, innováció és környezetvédelem. Mi nem akarunk előírásokat tenni, hiszen ez szubszidiaritási elv, a tagállamoknak a felelőssége. Ugyanakkor azonban vannak nehézségek, a svéd kollégák utaltak például az állatvédelemre. Természetesen az állatvédelem, és ezzel kapcsolatban a hús termelés, a hús előállítás, ez is nagyon fontos. Itt a termelési módszerekre térnek ki a jogszabályok. A tenderek kiírásakor erre ki kell térni, nem csak amikor már a tender lefutott a végén, az ellenőrzések során. Eleve a technikai specifikációknál innen kell kiindulni. Aztán kényszermunka, gyermekmunka. Ha ezt ki akarjuk zárni egy tender során, akkor ezt elő kell írni a pályázatban, és nem a végén az ellenőrzéskor el kell erre rájönni. Úgyhogy ennyit tudnék mondani erről a témáról. A KKV kérdése. Az első és legfontosabb dolog az eljárások egyszerűsítése. Az osztrák kolléga mondta, igen, több tájékoztatás, több segítség. Nagyon fontos. Aztán mi azt mondjuk, hogy a dokumentumok beterjesztésekor is egyszerűsíteni kellene az eljárás, illetve a garanciák letételét is meg kellene könnyíteni. És végül, hát sajnos itt be kell fejeznem, a korrupció. Nagyon fontos dolgokat hallottunk, a transzparencia itt nagyon fontos, illetve ez igaz az alvállalkozók védelmére is. Szeretném hangsúlyozni, hogy túl kevés az információ ezzel kapcsolatban a tagállamokkal, hiszen hogyha itt korrupcióról tudunk ta- ö, információt, akkor ezt is terjesztenek el. Elnök, köszönöm szépen Heidi Rüllének, hiszen ő a jelentéstevője ennek a témának. Köszönjük a munkáját, és köszönjük, hogy tartja a kapcsolatot. Hölgyeim és uraim, most az utolsó témakör következik. Én vagyok az egyetlen ember, aki önök és az ebéd között áll, úgyhogy nagy a felelősség a vállamon. És akkor én fogom kezdeni a beszámolót, és aztán átadom a szenátusból és a szeimből a jövő kollégáknak. Hát hogy mondjam már el, mekkora megtiszteltetés, hogy itt lehettem ma. És azt hiszem, hogy a lengyel kormányon eddig az együttműködésünk kitűnő volt. Hallották már tegnap is, hogy a belső piacsal kapcsolatban azt gondoljuk, hogy a lengyel elnökség nagyon fontos munkát végzett. Ez nagyon biztató számunkra és fontos a parlamentek számára. Szerintünk nagyon jó, hogy Krakóban megszervezték múlt héten a fórumot, és ez a vita is nagyon hasznos. A belső piaci fórumon felmerült, volt Krakó főterén egy vásár látszott, hogy az állampolgárokat mennyire érdekelte ez. Vasárnap délután nagyon sokan voltak ott, és mindenkit érdekelt, hogy nekik mit jelent az egységes piac. Mi szerettük volna, hogyha ez látható témává válik az állampolgárok számára, és ez vezetett az egységes piaci aktushoz is a 20 leggyakorabbi aggodalmaknak is hangot adhatott minden állampolgár ezen a vásáron. Fontos, hogy tartsuk a kapcsolatot a fogyasztókkal. A nemzeti parlamenteknek itt nagyon nagy lehet a szerepe. Nagyon sok kihasználatlan lehetőség áll még előttünk és az emberek nem is tudják, hogy hogyan éljenek a jogaikkal, hogyan teremtsenek gazdasági lehetőségeket, és nekünk pedig felelősségünk, hogy az aggodalmakra választ adjunk. Például a határon átnyúló vásárlásoknál, hogyha problémák merülnek fel, hova fordulhatnak? Akár szolgáltatásról, akár termékről legyen szó. A digitális gazdaság lehetőségeinek kihasználása a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Ez meg kell, hogy jelenjen most. Szerintem az állampolgárok pont ezért frusztráltak, hiszen tudják, hogy létezik az internet, léteznek a szolgáltatások, de gyakorlatban nem férhetnek hozzájuk. És szerintem itt nagyon nagy a hiányosság, és az egységes piacnak a szavahihetősége tevődik itt kockára. Az eszközök alkalmazása nagyon fontos. A bizonyítványok kölcsönös elismerése és a közbeszerzés. Ezek kell, hogy működjenek a gyakorlatban. Önök beszámoltak a gyakorlatról, a fenntartásukról, és én azt szűrtem le, hogy radikális megközelítésre van szükség. Mindenkinek hagyd mondjam el, hogy a mi szakbizottságunk egyik fő feladata az, hogy működőképessé tegyük az egyes területeket, a végső formájukat. Mi nem csak módosítani akarjuk a törvényeket, javaslatokat. És itt a parlamentnek nagyon nagy a szerepe. Örülök, hogy minden kollégám és örülök, hogy minden koordinátor és vezető itt van, együtt működik velünk. Egyébként a biztos, a felelős biztos is nagyon aktív ezen a téren. Úgyhogy most önöket is beszeretnénk vonni. Ezért szerveztünk ma néhány találkozót a nemzeti parlamentekkel. Már mondtam önöknek, hogy szívesen együttműködünk az önök parlamenti bizottságaikkal. Ha el akarnak látogatni ide, vagy videokonferenciákat szervezni, nagyon szívesen megtesszük, és lehetővé szeretnénk tenni, hogy más országokba is ellátogassunk, és tagjelölt országokba. Nem sokára megint a török kollégákkal egyeztetünk majd, és a horvát kollégákkal. Dánia lesz a következő sorosának, és hozzájuk is ellátogatunk, hogy folytassák a lengyel elnökség munkáját. Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy részt vett, kitűnő hozzászólásokat hallottunk, és köszönjük, hogy érdekli önöket ez a téma. Reméljük, hogy otthon is megosztják a tapasztalatokat. Megtiszteltetés, hogy társelnöke lehettem ennek az ülésnek. Remélem, hogy a következő alkalommal olyan teremmel leszünk, ahol tényleg tudok teát és kávét is kínálni önöknek, és én látom, hogy itt a nagy közönséget is érdekli a téma, a galéria is eléggé tele van, úgyhogy az, hogy online közvetítésre került ez az ülés, ezt talán ott a nézők nem látják, hogy itt tele van fönt a galéria, úgyhogy én az önök hozzászólásait egy jelentésbe összefoglaló, és kérek mindenkit arra, hogy már mondtam, egyébként tudják a kollégák, mindig elmondom ezt, kérem, tartsák a kapcsolatot. A mi szakbizottságunk hírlevelét kérem figyeljék, hiszen az ülések előtt kiküldhetjük önöknek, és akkor hozzáférhetnek az adott dokumentumokhoz, a háttérinformációhoz, és akkor visszajelezhetnek nekünk. Köszönöm mindenkinek, és az utolsó megjegyzésem még az lenne, nagyon-nagyon örülök annak, hogy a lengyel parlament felső és alsóháza úgy döntött, hogy ezt az egységes piaci témát újra kezdi, mint dossziét. Ez nagyon jó kezdeményezés, és köszönjük Önöknek ezt. Most pedig átadom Virovinski úrnak és Cservinski úrnak a szót. Köszönöm. E, bardzo dziękuję. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy éppen az imént említette, még egy picit várnom kell, és még két hozzászólást végig szenvedni ebéd előtt. Az első dolog, amit szeretnék mondani, az, hogy rendkívül elégedett vagyok. Agyrészről, amiatt a hangulat miatt, ami kialakult közöttünk. Aztán nagyon sok olyan aspektust, olyan részletet hallottam, amivel foglalkoznunk kell a jövőben. Ha hazamegyünk Lengyelországba, mit fogunk mondani? Annyi különböző ügy merült fel, hogy talán, hogyha az összeset át akarjuk otthon adni, az káoszt fog okozni. Az infrastruktúra, a távközlési irányelv, stb. Nagyon sok kérdést vet fel. Annak érdekében, hogy ezt a káoszt el tudjuk kerülni, egy gondolatot szeretnék megosztani önökkel, amit szeretnék hazavinni majd Lengyelországba. Az Európai Unió gyökeréhez érkezve, ide utazván azt látom, hogy nekünk kell megválasztanunk azt, hogy milyen úton szeretnénk tovább haladni. Vagy a nemzeti problémáinkra összpontosítunk, vagy pedig bátran változtatás mellett tesszük le a voksunkat, egy olyan változtatás mellett, ami a jövőben nagyon sok előnyel fog járni az állampolgárok számára. Tegnap is és ma is hallottam önöktől, hogy az önök a országaiban sok agály van a jövővel kapcsolatban, a közös, egységes piacsal kapcsolatban, vannak aggodalmak a munkaerőpiaca kapcsolatban, ennek a torzulásával kapcsolatban, de nagyon világosan érzem azt, hogy akarat van, akarat fogalmazódik meg a pozitív változásra Van egy olyan mondás, amit egyszer olvastam, ami többé-kevésbé így hangzik hogyha egy ismeretlen földet meg akarunk hódítani, akkor ne hajót építessünk az emberekkel, hanem próbáljuk meg elérni azt, hogy ők akarják látni ezt az ismeretlen te- területet, ezt az ismeretlen országot. Tehát én most azt szeretném elérni, hogy azt kívánjuk, hogy a termékek és a szolgáltatások legyenek olcsóbbak és hogy kívánjuk azt, hogy legyen jobb az adminisztráció. És ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz persze ezeket a problémákat, amelyekről ma beszéltünk, meg kell oldani. De ez választás kérdése is. Skandinávia utalt erre, hogyha nagyon erős a szél, akkor van, aki falat épít, hogy megóvja magát ettől a széltől, mások viszont szélmalmot építenek, és energiát termelnek belőle. Érzem most itt is ezt az energiát, és látom, hogy egyéni tapasztalataink és egyéni kultúráink hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valami olyat építsünk, amit közösen hasznosítani tudunk és utána elmondhatjuk mi is, és az állampolgárok is, hogy ez nem a küldöttek számára volt, nem a képviselők számára, nem a bizottság számára, hanem az ő számukra. De tőlünk, Európa népétől kell erednie ezeknek a lehetőségeknek. Köszönöm mindannyiuknak, hogy részt vettek ezen az eseményen és Malcolm Harbour elnök úr is köszönetet mondott, de én is szeretnék neki köszönetet mondani a tökéletes előkészítő munkáért. Igazából miránk nem maradt más, mint hogy elolvassuk azt, amit ők előkészítettek. Minden könnyű volt és kellemes, és a legnagyobb öröm az volt, hogy mindebben önökkel együtt vehettünk részt. Kellemes utat kívánok hazafelé, és remélem, hogy a jövőben is gondolkozunk azon, hogy hogyan tudjuk együtt előmozdítani Európa ügyét. Szanowni Państwo, to już będzie ostatni głos i najkrótszy. Én leszek a legrövidebb, remélem. Úgy vélem, hogy Harbor elnök úr ennek az ülésnek az eredményeként azt fogja tapasztalni, hogy az IMCO barátainak köre nagy mértékben megnőtt. Ahogy Cservinszki kollégám is mondta, nagyon jó benyomást tett ránk ez a kezdeményezés, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez a közös kezdeményezés a lengyel részről és Harbor elnök úr részéről az, hogy egy ilyen közös bizottsági ülést tartsunk az egységes piacról, megvalósult. Egy hét lefolyása alatt két nagyon fontos európai ülésen vettünk részt, amely mindkettő ezzel a témával foglalkozott. Az első, amit már említettünk is a mai nap, Lengyelország egyik legöregebb városának, Krakónak a régi piacán került megrendezésre, a másik pedig az a rendezvény, amin itt ma vettünk részt. Mindannyiunk, és legalábbis mindannyiunk a lengyel delegációban, akik vissza fogunk térni a parlamentjeinkbe, és akiket visz, újra választanak vasárnap a Várszágban. Tovább fogunk dolgozni a gazdasági szakbizottságban, vagy egyéb szakbizottságokban, amiben dolgozunk az egységes piac megvalósításán helyi és európai szinten is. Tehát tovább folytatjuk a munkát. És kihasználjuk a lehetőséget, amit javasoltak, hogy a további együttműködést folytassuk. Hanslik asszony, Ruvatón asszony, nagykövetek, Csaszkovszki úr, lengyel képviselők, akik az egységes piac nagy követei Lengyelországban, illetve Lengyelország nagykövetei, akik az Európai Parlamentben dolgoznak. Tehát az ő feladatuk az, hogy ez az óriási terület továbbfejlődjön, ki tudjuk használni, hiszen ez döntő fontosságú a jövőnk szempontjából. És végezetül szeretném kifejezni azt a reményemet, hogy ez a projekt az Európai Bizottság, Parlament és az önök szakbizottságának az erőfeszítései révén ez a projekt óriási sikerrel fog járni az Európai Unióban. Remélem, hogy az összes állampolgár számára előnyöket fog hozni azáltal, amit ajánlhat, kínálhat számunkra. Köszönöm szépen! Takže nasze spotkanie <laughs> ogłaszam za zamknięte. És ezzel berekeztem az ülést, köszönöm a részvételt, és érkezzenek haza biztonságban hazáikba.